Bon après-midi, collègues. Kedves kollégák, kedves Georgiava asszony, mindenkit köszöntünk itt a DEVE szakbizottságban. Mindannyian tudjuk, hogy a mai napon az ön meghallgatását fogjuk elvégezni, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság nemzetközi együttműködéssel, krízismenedzsmenttel kapcsolatos portfólióját vezesse ugyanis ezt a portfóliót adta önnek, ezzel bízta meg önt Barózó úr. A szabályzat 17. annexének értelmében az Európai Parlament az általános értékeket, az európai meggyőződést, illetve a függetlenséget vizsgálja. Az Európai Parlament megvizsgálja az is, hogy mennyire ismeri a biztos jelölt az adott portfólióját, illetve a kommunikációs készségeit is vizsgáljuk. A biztos jelölt egy kérdéssorra válaszolt írásban, ezt egyébként ki is osztottuk, és itt található mindenkinek a dossziéjában. Mielőtt megkezdjük a munkát, szeretnék arra emlékeztetni röviden, hogy hogyan fog lefolyni a mai meghallgatás. Egy rövid nyilatkozattal kezdjük, a politikai pártok vagy a frakciók részéről a prioritásokról fognak beszélni a humanitárius segítségnyújtás, illetve a krízismenedzsment területén. Azután a biztos jelölt egy bevezetőt fog tartani, amely nem lehet hosszabb 10 percnél. A bevezetőjét követi majd körülbelül két és fél órán keresztül, két óra 45 percen keresztül a kérdések sorozata, tehát egy nyílt vitára nyílik lehetőség. Az összes frakcióból bárki feltehet kérdést, pingpong rendszerben fogunk változ, válaszolni, három és fél percben fogunk választ adni a 45 perces kérdésekre, ezekre másfél perces lesz, illetve egy perc 45 perc lesz a válasz, majd a 30 másodperc a kiegészítő kérdésre, és erre egy újabb 30 másodperces válasz következik. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy 45 másodpercben szabtuk meg a felszólaló, felszólalási időt, és a fennmaradó idő pedig a további kérdésekre, illetve a kiegészítő kérdésekre fordítatódik a kérdéseknél, a kiegészítő kérdések nem ö, tartalmazhatnak új kérdést, hanem mindig az előző kérdésre, illetve a biztos válaszára kell, hogy vonatkozzanak. Éppen ezért nem fogom megengedni azokat a kérdéseket, amelyek ezeknek a kritériumoknak nem felelnek meg. És aztán a Catch the Eye rendszer alapján is egy rövid vita lesz, a koordinátorok által meghatározott prioritást képező témákban és azok a képviselők, akik részt kívánnak venni a vitában, 15-20 másodpercben tehetik fel kérdéseiket, és nagyon kérem, hogy a biztos asszony is, illetve biztos jelölt asszony is röviden válaszoljon. A prioritást a tagoknak fogjuk adni, valamint a póttagoknak a deveszakbizottságból. Lesz arra is idő, hogy a biztos asszony, a biztos jelölt asszony pontosítsa azokat a válaszait, amelyek eh, olyan kérdésekre adott, amelyekre nem volt kielégítő az előző válasza. Az ENVI szakbizottságot, valamint a külügyi szakbizottságot is meghívtuk, hogy vegyenek részt az ő tagjaik is a mi meghallgatásunkon, úgyhogy szeretném őket is köszönteni most. A meghallgatás végén Georgieva biztos asszonyt arra fogom kérni, hogy egy végső nyilatkozatot tegyen. Minden nyelvre, az unió hivatalos nyelveire fordítás, illetve tolmácsolás lesz, mindenki felteheti kérdéseit az anyanyelvén, és ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy tolmácsolás folyik, tehát kérem, hogy ne legyen túl gyors a beszéd üteme. Arra is emlékeztetnék, hogy a webstreamingen keresztül az Európai Parlament internetes oldalán közvetítjük a mai meghallgatást, és ugyanezen a weboldalon meg is marad a felvett anyag. És kezdjük a frakciók nyilatkozataival. Meg is adom a szót azonnal Kaszmarek úrnak az EPP nevében. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos előtt asszony, hogy én és uraim. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szívünkhez különösen közel álló témákról beszélgethetünk ma. A Lisszaboni szerződésben most először is mérték el az unió külpolitikájaként a fejlesztéspolitikai segélyeket, és most először lesz olyan európai biztos, akinek a humanitárius segély tartozik majd a portfóliájához, a tárcájához. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy az Európai Unió és Barózó úr a humanitárius segélyek kérdését nagyon fontosnak tartja, és hogy szeretnénk, hogy az e, nemzetközi arénában, nemzetközi színpadon is egyre fontosabb szerepet játszan az Európai Unió, hiszen a segélyezők között a legnagyobbak vagyunk a világon. A koordináció, a kohézió és a komplementaritás három elve mentén kívánunk eljárni. Új kihívásokra is fel kell készülnünk a globális humanitárius segélynyújtásban. Ezek a kihívások, ahogy azt láthattuk, igen komolyak lehetnek. itt is ezt példázta. Az egyik legkomolyabb kihívás az az, hogy semlegesen, de hatékonyan nyújtsunk, folyosítsunk segélyeket. Tragikus körülmények között jó néhány humanitárius segélymunkás életét vesztette, ezt sem szabad elhanyagolni. Berman. Megadom a szót Berman úrnak. SND. A szocialista frakciótól. Biztos előtt asszony, a humanitárius segély, ahogy ön is jól tudja, eh, a, egy állandó harcot jelent. Egyrészt a reálpolitika az ipari érdekek eh, között, illetve a nők, gyermekek és férfiak, eh, akiknek kevesebb hatalom van a kezükben, <clears throat> élete és igényei között Egyébként ebben a sorrendben elsősorban a nők és a gyermekek a veszélyeztetettek. Fennáll a veszélye annak, hogy a humanitárius segélyek éppen a kock éppen a további harcot fogják e, meghosszabbítani, hiszen e felett is lehet harcolni. Az ön feladat az lesz, hogy Európa kötelességét teljesítse, humanitárius törvényeket kell majd betartatni, és azon miniszterekkel kell tárgyalni, akik számára ez nem mindig olyan fontos. <clears throat> Haiti-ban könnyűnek tűnnek a dolgok, de a természeti katasztrófák teljesen eltérnek az ember okozta válságoktól. Egy cunami nem ugyanaz, mint Darfur. Kérdés, hogy mikor avatkozzunk közbe, hogyan, miként, de Burmában például láthattuk, hogy hol vannak a korlátaink. A szocialista frakció segíteni kívánja önt a munkájában, amikor a humanitárius elvek érdekében lép fel világszerte, amikor Európa és az emberek jövője érdekében lép fel. Ezért kíváncsian várjuk, hogy mit gondol azon dilemákról, amelyek a humanitárius segélyekkel függnek össze. Remélhetőleg az európai segélynyújtás terén csak javul majd a helyzet az önbiztosi beiktatásával. Görán szúrja szó az Aldétól. Köszönöm szépen. Hölgyem, az ön meghallgatása az egyben válasz is arra, hogy a haiti krízisre milyen választ ad a nemzetközi közösség. Ahogyan azt meg is mutattam nem olyan régen a, az Európai Bizottság, Ilyen komplex kérdésekre nagyon nehéz jó választ adni, ilyen a humanitárius segítségnyújtás kérdése is. Harmadsorban rengeteg partnerrel kell majd beszélnie. Több biztos is közvetlenül, vagy közvetlen, vagy közvetett módon felel ezért a témáért, tehát fontos az együttműködés, és negyedsorban azt hiszem, hogy van egy kevésbé a népszerű része is ennek a témának, ennek a témakörnek, hiszen ott vannak például azok, akik betegségből kell, hogy meggyógyuljanak az AIDS, illetve a HIV vírus fertőzöttek témája is az ön portfóliójába tartozik, és önnel szemben itt ül egy parlament, amely természetesen szeretne párbeszédet folytatni önnel, és szeretné egyben a Lisszaboni szerződés szellemét megvalósítani, és a Lisszaboni szerződés értelmében mostantól a humanitárius segítségnyújtás területén sokkal nagyobb kihívások várnak a parlamentre is. Köszönöm. La parole est à Catherine Gress, des Verts. Catherine Gress, zöldek. Köszönöm szépen. Georgieva asszony. A frakciónk számára nagyon bátorítóak az ön szavai az írott válaszból kiderülve. De ugyanakkor fontos az is, hogy odafigyeljünk a olyan problémákra is, amelyek nem kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, de vannak persze olyan témák is, amelyek közvetlenül kapcsolódnak hozzá, sőt, igazából a legtöbb humanitárius krízis helyzet kapcsolódik a környezetvédelemhez, illetve a környezet pusztulásához. Ez azt mutatja, hogy a kockázatok megelőzését párhuzamosan kell megvalósítani más biztosokkal együttműködésben. Mit fog ön tenni a klímaváltozás okozta katasztrófákkal kapcsolatban, és milyen hatást kíván gyakorolni a kollégáira ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És végül a frakciónk eléggé aggódik azzal kapcsolatban, hogy hogyan fragmentálódott az Európai Bizottságban ennek a témakörnek a felelőseinek a száma. Köszönöm szépen. Deve úr. Köszönöm szépen. Ön nagyon nagy tapasztalatokat szerzett a Világbanknál is, ahogyan erről beszéltünk már ma reggel is. A humanitárius segítségnyújtás igazából a humanitárius segélyezést is jelenti egyben. Ez egy nagyon fontos terület, hiszen mindannyian emberi lények vagyunk, de ugyanakkor vigyázni kell arra is, hogy a nemzeti szuverenitásban ne avatkozzunk be, ugyanis sokszor a humanitárius segítségnyújtás gyakran úgy néz ki, mintha beavatkoznánk bizonyos nemzetek belügyeibe. Ön tett egy olyan nyilatkozatot, hogy Darfurban közbe kell lépni annak érdekében, hogy felépítsük ezeknek az országoknak a kapacitásait, hogy segítsük az ottani kormányokat hogy megtegyék azokat a dolgokat, amelyeket meg kell tenniük, de meg nem tudnak, nem képesek rá. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos a jövő munkája szempontjából, a humanitárius segítségnyújtás szempontjából mindez, és mindenek a figyelembevétele. Az Európai Uniónak rendkívül fontos szerep jut, ugyanis itt egy politikai szerepről van szó, és nagyon fontos az, hogy az emberi életeket megőrizzük, és megőrizzünk ugyanakkor munkahelyek százait, ezreit, százezreit, illetve a konfliktusok utáni területeken is jobb életkörülményeket tudjunk létrehozni az ott élők számára. Azt szeretném kérni, hogy ezzel a témával kapcsolatban fejtse majd ki véleményét. Köszönöm. A GUE-tól Catherine Simmer következik. Um, a, a, a baloldal nevében itt ülök. A baloldaliak nevében szeretném kifejezni azon elvárásomat, hogy a, az új biztosi poszt nagymértékben összekötődik azzal, hogy koherens fejlesztési politikát alakítsunk ki, és olyan témákat is magába foglal, amelyek korábban ezen területen kívül voltak. Gondolok itt a megelőző jellegű katasztrófavédelemre. Ezért azt szeretném megkérni, arra szeretném megkérni önt, hogy mondja el a saját elképzeléseit ezzel kapcsolatban, hogyan lehetne egy saját EU szükség alapot létrehozni, és hogyan lehetne elérni azt, hogy a katasztrófáltal sújtott országok képes legyenek arra, hogy pénzeket hívhassanak le, hiszen a jelenlegi szabályok szerint ez még nem lehetséges. Azt szeretném, hogy tegyen azért, hogy a közszolgálatoknál legyenek befektetések az infrastruktúra irányába, és azt szeretném, hogyha az újonnan létrehozott alapot a víz érdekében, amelyeket az EU és az AKC országok között hozták létre, hogy ezt az alapot ki lehessen szélesíteni más országokra is, és így megfelelő módon lehessen támogatni az állami vízellátást. Mario Borges. Köszönöm szépen, Mário Borgézió következik. Köszönöm szépen. A kijelölt biztos a válaszaiban, az Európai Parlament kérdéseire adott válaszaiban szerintem, legalábbis az én meglátásom szerint olyan választ ad, amelyet mi is vártunk, és amely logikusan következik a feltett kérdésekből. Ön hogyan gondol az Európai Unió tevékenységére a haiti tragédiát követő napokban, hetekben, hónapokban? Azt hiszem, hogy az Európai Unió is odafigyelte a világnak arra a területére, amely egy fekete lyukként volt kezelve az első időszakokban. Az volt a probléma, hogy sokszor nem volt elég koordináció, nagyon drága volt a tagállamok számára, a kormányok számára, a tagállamok számára ez az erőfeszítés, de sajnos nem hozta meg a várt eredményeket. Éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy mire jók azok a ledobott csomagok, amelyek igazából mindenféle logika vagy rendszeresség nélkül érkeznek. ez-e valóban a legjobb módja annak, hogy a legszerencsétlenebb embereken segítsünk? Mit gondol ön? Szükséges a nagyobb átláthatóság a költségek szempontjából, tehát hogy azok, akik, azok a civil szervezetek, amelyek például Haitin leginkább azzal foglalkoztak, hogy a televíziókban a logókat minél jobban meg tudják mutatni, hát hogy átlátható-e az ő működésük, az ő pénzfelhasználásuk, és aztán befejezném a katonai kérdéssel, és itt félbeszakítják. Köszönöm. Elnök, most megadom a szót a nyilatkozat számára a biztos jelölt asszonynak. Madame President. Elnök asszony, állandó Jelentéstő volt tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma a Európai Biztos jelöltként a Nemzetközi Együttműködés, a Humanitárius Segély és a Válságkezelés tárcájának várandós, várományosaként. Nagyon nagy felelősség ez, hiszen ez egy roppant fontos tárca az Európa Bizottság számára. Az Európai Unió felismeri, elismeri azt a sajátos tendenciát, miszerint egyre gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, illetve az ember okozta válságok, katasztrófák. A humanitárius segélyt és a polgári eh, reakciót, polgári fellépést valahogy össze kell kötni. Ezek összetartoznak, és az esetek több mint 90%-ában azt várják tőlünk a polgárok, hogy a katasztrófákra felkészültebbek legyünk, és világszerte aktívabban lépjünk fel a katasztrófák elhárításában, enyhítésében. Ahogy azt többen említették, egy olyan válságot élünk meg, amely több mint 150 ezer hajti polgár életét követelte ez idáig. Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzünk az áldozatok iránt, illetve mit éreznek az ő hozzátartozóik. Haiti a földrengés előtt is éppen elég problémával kellett, hogy szemben nézzen. Például a 2008-as hurikánok okozta eh, kárt próbálták helyreállítani. Az eddig elért eredményeket mind elfelejthetjük, nulláról kell kezdeni mindent Haitinak, de nincsenek egyedül. Nincs Haiti egyedül, hogyha jelölésemet megerősítik, akkor az első dolgom az lesz, hogy Európa eh, a lehető legjobb és legnagyobb segítségét nyújtsa Haitinek. Megvizsgáltam, hogy az Európai Bizottság és tagjai hogyan reagáltak eh, eddig, és imponáló volt a helyben lévő szakértőink, a polgári védelmi és humanitárius segélyszervezetek munkája. Nagyon gyorsan, léptek fel. Az első nap 3 millió eurót a, erre a célra rendelkezésre az Európai Bizottság. A partnereink, a polgárvédelem pedig például biztosították, hogy több tízezer hajti lakos ivóvízhez jusson a Polgári Védelmi Monitoring és Tájékoztatási Központunk koordinálta a 25 európai ország segítségnyújtási erőfeszítéseit. Az, az ENSZ vezető szerepe összeomlott, hiszen a felelős is sajnos életét vesztette, így az első napok igen nehezek voltak. Európa soha nem látott nagy lelkűségről és bőkezűségről tett tanúbizonyosságot pár nap alatt 500 millió eurót különített el erre a célra. És ami ugyanilyen fontos, az az, hogy a magánadományok eh, óriási száma is jól mutatja, hogy az európai polgárok eh, szolidaritásukról tettek tanúbizonyságot a rászorultakkal. Két fontos feladatunk van Haitin. Az egyik az az, hogy azonnali segélyt nyújtsunk élelmiszert, egészségügyi ellátást és tetőt adjunk az a hontalanok um, ház nélkül, lakás nélkül maradtak feje fölé. Óriás kihívás ez, tudjuk, hogy hosszú távon a haiti kormányzaton múlik majd a siker, hogy mennyire tudja magához ragadni ismét a központi vezető szerepet. 100 millió eurót mobilizálunk a nem humanitárius segélynyújtásra, annak érdekében, hogy a kormányzati szolgáltatások, a kormányzat helyreálljon, újra rendesen működjen. Egy nemzetközi küldetésben misszióban vesz részt az Európai Bizottság jövő héten, amely a jövő következő évek munkáját is meghatározza majd. Haiti után szembe kell nézni azzal a kérdéssel, amelyet mindannyian felteszünk magunknak, hallottuk is ezt, mit tehetünk annak érdekében, hogy gyorsabban, egységesebben, láthatóbban és hatékonyabban lépjünk fel, hogyha egy újabb ilyen katasztrófa ér utol bennünket, vagy előfordul bárhol a világon. Az unió válság katasztrófa reakciós kapacitása, tehát hogy hogyan tudunk természeti katasztrófák esetén unióként fellépni. Ez napirendre kerül majd az informális európai tanácsülésen, ezt természetesen szorosan figyelemmel követem majd, hogy milyen következtetésekre jutnak az állam és kormányfők. És a bárnyi jelentés 2006-os bárnyi jelentést is alaposan eh, újra át kell tanulmányozni, amelynek nem minden ajánlását sikerült eh, gyakorlatba átültetni, főként a struktúráltabb koordináció terén nem. Szeretném, hogyha ez alkalom lenne arra is, hogy önökkel minél hamarabb együtt átgondoljuk, hogy mit tehetünk ezen a téren. Tisztelt képviselők, mindannyian tudjuk, hogy túl sok olyan hely van, mint Haiti, ahol egy hurikán, egy áradás, egy etnikai konfliktus, vagy más hasonló katasztrófa miatt emberek milliói veszítik el az életüket, otthonukat, sőként nők és gyerekek mély szegénységbe taszítódnak. A Bangladesben eh, áradás bangladesi eredás vagy szudáni konfliktus, bármikről is legyen szó, a végeredmény ugyanaz, emberi szenvedés. Évente közel 300 millió embert érintenek eh, a természeti katasztrófák és az ember okozta válságok. 42 millió emberre kell elhagyni az otthonát, és menekülőre fogni a dolgot, azért, mert egy természeti vagy ember okozta katasztrófa sújtja. Ezek a számok valószínűleg csak növekedni fognak az éghajlatváltozással, a gyorsuló urbanizációval, illetve az államok, egyes államok egyre eh, instabilisabbá válásával. Ezért megígérhetem, hogy ha jelölésemet elfogadják, akkor mindent megveszek annak érdekében, hogy a rászorultaknak segítsünk. Azokat a prioritásokat fogom zászlomra tűzni, eh, amelyekről az európai humanitárius Segélykonszenzuson megállapodtunk, azaz hatékonyabb eh, segélyezés, jobb eh, reakció idő, illetve javult, javított koordináció az Európai Unión belül, és természetesen a humanitárius és a katonai szereplőkkel is. A nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása mell érdekében fogok fellépni, és amikor humanitárius segélynyújtókat, segélymunkások életüket vesztik, amikor fogvatartottakat kínoznak, vagy szexuális erőszakot alkalmaznak, és ártalmatlan emberek veszítik életüket, mindannyiszor felemelem majd a hangomat. Az éghajlatváltozás humanitárius szempontjait fogom vizsgálni, polgári védelmi kapacitásunkat erősíteni kívánom. Az európai önkéntes humanitárius fellépést, ahogy a Lisszaboni szerződés is ezt lehetővé teszi, erősíteni kívánom, és végül, de nem utolsó sorban, biztos kollégáimmal együtt fogunk működni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat leghatékonyabban használjuk fel, a fellépésünk, reakciónk minél hatékonyabb, gyorsabb legyen, hogy valóban büszkék lehessenek az európaiak arra, hogy az Európai Unió humanitárius segényújtóként mit tesz eh, világszerte, ahogy azt Haiti-ban is tettük az első pár napban. jól mutatta, hogy mire vagyunk képesek. Fontos, hogy a különböző szereplők ne egymással versenyezzenek, hanem együttműködjenek, hiszen egyre nagyobb a kívás, egyre kevesebb a pénz, a koordináció ezért a bizottságon belül a tagállamok között a többi partnerrel különösen fontossá válik a bizottságon belül, szorosan együttműködve eh, Ashton és Pibax kollégákkal, eh, azt hiszem, hogy az Európai Bizottság kifejtheti eh, teljes mértékben a hatását ezen a téren. Kollégáimmal főként a belügyek, a környezetvédelem és egyéb területen együtt fogok működni ennek érdekében, hogy a válságokra adott válaszunk hatékonyabb, gyorsabb legyen. Tisztelt képviselők, jó néhány éve dolgozom ezen a szakterületen, és megtanultam egy egyszerű, de nagyon fontos dolgot. Egyedül senki sem járhat sikerrel, de együtt, válvetve tehetünk valamit. Ebben hiszek, és ebb hitemben jöttem ma önök közé, és kérem a támogatásukat a munkámhoz. Most pedig várom a kérdéseket, köszönöm. Nous avons maintenant notre première séance de Köszönöm szépen, akkor most kezdődik az első Catch the Eye, ami a humanitárius deficit, vagy humanitarian gap néven fut, vagyis hogy össze kell hangolni a különböző portfóliókat az Európai Bizottságon belül, a humanitárius segítségnyújtás, a külpolitika, mindaz, amit LRD-nek hívunk, tehát minden, ami ebbe a kérdéskörbe tartozik, és most akkor 20 másodpercben tehetik fel a képviselők a kérdéseket. Először Fizek Excel kapja meg a szót. Eh, Köszönöm szépen. Tisztelt Georgieva asszony! A nyugati szaharai területeken sokan elvesztették a fedelet a fejük fölül. Bin válasz. In, in the uh, commission in, yeah. Mi itt a bizottságban, az ECO főigazgatóságban meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy ennek a krízisnek is van folytatása. Ugyanis sajnos az ott élő emberek elég hosszú ideje szenvednek, és a jövőben sincsenek túl nagy remények, ugyanis az ökológiai körülmények rosszak. Tehát fontos az, hogy ne feledjük el, hogy ők léteznek, próbáljunk meg nekik segítséget nyújtani, ugyanis ez számomra rendkívül fontos prioritást jelent. Mi itt a bizottságnál megpróbálunk majd az úgynevezett forgotten crisis, az elfeledett krízis vagy válságközpontokra oda próbálunk figyelni. Ez számomra nagyon fontos lesz. Parole est à Madame Gomez. Gomes asszony. 15 másodperc. Georgieva asszony. Szudánban az Európai Unió olyan választási megfigyelő missziót fog küldeni, amely a az elnökválasztást fogja felügyelni. Etiópiában az Európai Unió megint csak egy hasonló missziót fog küldeni, azért, mert az ottani civil szervezeteket elnyomják, és nagyon sokakat bebörtönöztek. Elnök, sajnos be kell fagyasszam. Now you don't have the floor anymore. Elvettem öntől a szót, úgyhogy meg kell, hogy adjam a el nem hangzott kérdésre válaszadás lehetőségét a biztos asszonynak. The heart of humanitarian a humanitárius segítségnyújtás egyik központi kérdése a semlegesség, és az, hogy foglalkozunk az emberekkel. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy azt lássuk, hogy, hogy segítséget adjunk a, a e, magukra maradt embereknek. Nagyon sok különböző eszközünk van, amelyel nyomást gyakorolhatunk a kormányokra, mint például Szudán esetében mindenki tudja, hogy egyáltalán nincsen fejlesztési segítségnyújtás Szudán esetében, nincsen megállapodás, nincsen katonai megállapodás velük, nagyon jó okból kifolyólag, vagy inkább rossz okból kifolyólag. Amikor arról van szó, hogy segítsünk a háborúk áldozatainak, akkor a humanitárius segítségnyújtásnak vaknak kell lennie a politikai dimenziókat illetően. Nem szabad, hogy a humanitárius segítségnyújtás azok kezébe kerüljön, akik visszaélnek a hatalommal. És ezért együtt kell működnünk a helyszínen lévő szervezetekkel, és nem pedig a kormányzatokkal. Elnök, folytatnunk kell, sajnálom. Ez for Madame Kretü. Kretü, asszony a szó. Mulțumesc foarte mult uh, și mai ales mulțumesc pentru... Uh, Köszönöm szépen, mert csak azért is, mert uh, a haiti helyzetet megemlítette különösen. Az ön mandátuma egy nagyon nehéz helyzettel fog kezdődni, egy kivételes helyzettel, amely ebben az országban állt elő. Lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Hogyan írja le a fejlesztés és a segítségnyújtás közötti párhuzamot, és hogyan kíván többé biztossal együttműködni? A biztos jelölt asszony válaszol. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tegnap találkoztam először a fejlesztési biztos jelölt, és pontosan erről beszéltünk, hogyan tudjuk elérni azt, hogy koherensen lépjünk fel Haitin, és azt várjuk, hogy a humanitárius szükségletek elég hosszan fent fognak állni, de ugyanakkor e, ki kell építenünk a helyreállítást és Az ilyen helyzetekben mindig az a dilema áll fent, és hogyan lehetne segíteni gyorsan az embereknek, és hogyan lehetne fenntartani a segítséget. Együtt kell működni ennek érdekében a különböző hatóságokkal, és ebben a tekintetben Haiti-ban nagyon rossz a helyzet. Nagyon fontos leckét vontunk, tanulságot tudtunk levonni, közben megszakította az elnök, a biztos jelölt asszonyt. It has to be quick, no? so... yeah, uh, Ez a catch the eye rendszer, itt gyorsnak kell lenni. Úgyhogy Arsenis úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A klímaváltozást mi okoztuk, uh, a fejlett világ, de ugyanakkor leginkább uh, a fejletlen országokat, a fejlődő országokat sújtja. Az erdőírtás ból fakadó problémák, és az ezt és az ehhez kapcsolódó a témák mind kapcsolódnak a szegénység problématikájához is. Madame la commissaire Dessigné. Biztos előtt asszony. Köszönöm, kiváló a kérdés. Igen, ismerem ezeket a kezdeményezéseket, amikor környezetvédelmi igazgatóként dolgoztam a világbanknál, akkor ezeken a területeken támogatólag léptem fel a erdőírtás ellen, hiszen az éghajlatváltozási probléma 20%-át az erdőírtás okozza, akkor a megoldásban is 20%-ot kell képviselnie. Ez nem az én tárcámhoz tartozik közvetlenül, de tudjuk, hogy az erdőírtás éppen, hogy az agrár produktivitás termelékenységet csökkenti, és konfliktusokat vett országok között, ezért az ökológiai fenntarthatóságot vizsgálnám, de konkrétan az erdő újra telepítés támogatását, ami hatékony lehet a fejlesztés politikai program keretében. Elnézést ennek azt, hogy megint hosszan beszéltem? Madame Westlund, vous avez la... Westlund asszony, kapja meg a szót utolsó kérdéstől érkezik. Ja, undra, hő, du... Köszönöm szépen. Felmerül bennem a kérdés, hogy mit kíván tenni biztosként, európai biztosként annak érdekében, hogy koordinált, koherens szakpolitikát folytassunk fejlesztéspolitika területén. Itt a halászat és a kereskedelmi megállapodásokra is gondolok. Figyelembe kell venni a fejlesztéspolitikai dimenziót is. Válasz? Uh, I will, I, again, this is not an issue that would fall... Közvetlenül nem az én tárcámhoz tartozik ez a kérdés, de jó volt azt látni, hogy Barózó úr felszólította a kollégiumban a kollégákat, hogy egy emberként szorosan együttműködve dolgozzunk. Így természetesen a, ezt az aspektusát, az emberi szenvedés szempontját is mindenképpen meg kívánom jelentetni a fejlesztéspolitikánkban, hiszen sokszor ezen csak együttes fellépéssel segíthetünk. Még egyszer mondom, nem az én tercemhoz tartozik, de a kollégiumon belül kollégákkal együttműködve e, egy csapatként kell tevékenykednünk, természetesen ez irányú szakértelmemet és elkötelezettségemet és érveimet is ki fogom fejteni. Akkor most megkezdjük az első a kérdés-válaszkört. 45 másodperc a kérdésekre, 1, 1 perc, 45 másodperc a válaszokra. Gay Mitchell következik az EPP-től. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos előtt asszony. Jó volt hallani, hogy az Európai Unió polgárait büszkévé kívánjuk tenni. Az Európai Unió a legnagyobb segélyező a világon. Amikor megvizsgáljuk, hogy mit te, itt, mit tesznek az amerikaiak, az, az írek, a franciák, a belgák, az Európai Uniónak hír egy nyomát sem lejjük. De én nem csak arra gondolok, hogy egy uniós zászlót lássunk, ez nem lenne több, mint PR, nem, hanem arra gondolok, hogy egységesen kellene fellépnünk, hogy az európai polgárok valóban lássák Európa fellépését, és hogy unióban egységben lépjünk fel az ilyen is hasonló esetekben. We first start by saying that... Először is haza, hadd hát kezdem azzal, hogy az európai állampolgárok büszkék lehetnek, és büszkék is kell, hogy legyenek az EU segítségnyújtására 60%-ot adja a segítségnyújtás során, de ezen kívül az Európai Unió értékeket is köt a fejlesztéshez, annak érdekében, hogy gyermekeink már egy jobb világban élhessenek. Amikor megnéztem a Bernier jelentést, akkor nagyon jó javaslat volt a koordináció elősegítésére, és a kérdésem a jövőbeli kollégákhoz az volt, hogy hogyan nem lehet ezt végrehajtani. Vannak ennek okai, azt mondták, különböző perspektívák vannak a megerősített koordinációt illetően, és itt van még a szubszidiaritás kérdése is nem lehet a bizottsági szinten olyat tennünk, amit megtehetnek egyedül is a tagállamok. Mindezek, mindezek mellett sokkal gyakrabban lesznek most már eladások, mint, mint száz évente, és ezért nagyon fontos az Európai Unióban az, hogy egy nagyon koherens és nagyon integrált, strukturált megközelítést alkalmazzunk, nem központit, hanem strukturált megközelítést, amely maximálisan figyelembe veszi a kapacitásainkat, és természetesen jó lenne az, hogyha európaiak és a bolgárok, ez könnyű nekünk, hiszen mi egy kicsi ország vagyunk, későn léptünk be az Európai Unióba, mi mindenhova boldogan elmegyünk, de ugyanakkor arra kell törekednünk, hogy meggyőzzük az országokat arról, hogy ennek van értelme, és meg kell értenünk azt, hogy hogyan tudunk egy nagyobb konszenzust kialakítani, és hogyan tudunk még jobban hozzájárulni az olyan tevékenységekhez, mint amit Haitén is láthattunk. És itt már leértett az időm. Köszönöm. célja jó azoknak a javaslatoknak, amelyek ezekre a groupokra, ezekre a csoportokra, csoportokra vonatkozik. Az Európai Uniónak nem kellene esetleg felállítani megfelelő katonai kapacitást arra, hogy, ezen, hogy eljuttassuk a segélyt azokhoz, akiknek szálljuk. Köszönöm. Eston bárónő és a többi kollégám együttműködése túlmutatna a humanitárius segély dimenzióján. A humanitárius segély szempontjából a katonai beavatkozás a legutolsó mencsvár lehet, csak a humanitárius segélymunkások is jól tudják, hogyha például akkor a katasztrófáról van szó, mint Haitiben, akkor olyan erőforrásokra van szükség, amelyek a polgári védelemnél nem mindig állnak rendelkezésre. Floor Mr. Berman. Köszönöm, Berman úr következik. Igazából a portfóliók inkonzisztens felosztása nehéz fogja tenni Európa számára azt, hogy egységesen szólaljon fel, ahogyan az egyébként a Lisszaboni szerződésben szerepel. Ami ö, Lady Ashton-t illeti, illetve az Európai Fejlesztési Alap Pibalc úr kezébe került, tehát itt egyfajta inkonzisztenciát látok, inkoherenciát. Sokkal jobb lett volna, hogyha mind a két eszközt egy biztos kezébe összpontosítanánk, és a másik személy kezébe pedig inkább a stratégia kialakítását adnánk. Hogyan látja ön ezt a helyzetet? Úgy látom, válasz, ami a saját portfóliumat illeti, úgy látom, hogy azért van itt egy belső logika. Először is adunk lehetőséget, hogy szóljanak azok, akik eddig nem nyílt erre lehetőségük. Második, másodszorban pedig azért ez mégiscsak logikus sportforduló, hiszen van egyfajta humanitárius segítségnyújtás terület, ami kifejezetten a természeti katasztrófák vagy emberokozta katasztrófákra vonatkozik, és ami a nemzetközi együttműködést illeti, az én szemszögömből, tehát a humanitárius segítségnyújtás szemszögéből, fontos az is, hogy olyan helyekhez is eljutassuk szavunkat, illetve segítségünket, mint a regionális együttműködési szervezetek, mint az ASEAN, vagy pedig Latin Amerika, vagy Ázsia elfelejtett országai, tehát azért itt mégiscsak lehetőségek nyílnak arra is, hogy Afrika szarvával kapcsolatban tegyünk valamit. Ez az, ahogy én látom a helyzetemet ebben a logikában. Ami a többi portfóliót illeti, nos hát én egy olyan szervezettől érkezem, ahol az elmúlt tíz évben mindig egy mátrixban éltünk, tehát kollektív a kollektív döntéshozatal az most már a véremmel vált, de ettől függetlenül hiszem, hogy itt nem a főnökökről van szó, hanem az elkötelezettségről, az integritásról, a becsületességről. Ezek azok a feltételek, amelyek a munkát, a munkaszervezést jóvá fogják tenni. Eston asszony szeretné, hogyha sikerülne megvalósítani ezt az együttműködést. Köszönöm szépen! kiegészítő kérdés. Reméljük, hogy Lady Ashton is pozitív és konstruktív lesz. Sokáig egy olyan rádióadónál dolgoztam, ahol az volt a szlogán, hogy adjunk szót azoknak, akik eddig nem tudtak beszélni. De ennyit a viccről. Ami a humanitárius koridorokat illeti, a szomáliai helyzetre gondolok például, vagy más hasonló gyenge lábakon álló helyzetekre. Európai mandátumra van szükség az itteni segítségnyújtáshoz. Hogyan látja ezt ön? Válasz. Nagyon nehéz a kérdés, ugyanis amint katonai ö, térre lépünk, sokkal egyszerűbb a helyzet. De a humanitárius segítségnyújtás az mégiscsak más. A szomáli helyzetben lehet, hogy valóban a katonai megoldás az utolsó, de azért mégiscsak ez egy olyan típusú kérdés, amelyet sokkal jobb lenne, hogyha úgy tudnánk megvitatni, hogy Eston asszonynal közösen hidat építenénk a honvédelmi miniszterek felé, és így nagyon fontos lenne az is, hogy az magam részéről a humanitárius segítségnyújtás szempontjait próbáljam bevezetni ebbe a kérdésbe. Persze itt erős emberekről van szó, ők majd elmondják a maguk véleményét, de azért jó lenne, hogyha én is ilyen szempontból érvényesíteni tudnám véleményemet. Görensz úr következik. Köszönöm szépen. Kérőd biztos asszony, nagyon sokat mondott már az előbb, a humanitárius működési szintekről európai szempontból. Jó lenne, hogyha egy olyan szervet hoznánk létre, amely nemzeti alapon szerveződne, de ugyanakkor európai esernyő alá vonná a segítségnyújtás résztvevőit. Hogyan lehet elképzelni azt, hogy ezt a szervezetet támogassák a tagállamok, és az Európai Unió adja ugyanakkor mandátumát. Például Haiti-ben jó lett volna, hogyha egy ilyen típusú megközelítést alkalmazunk. Mi erről a véleménye? Válasz. My, my... Az a benyomásom, hogy eh, a koordinációs mechanizmus, amely jelenleg életben van, amelyel az információ és az információs eh, központ nagyon jó munkát végez azzal kapcsolatban, amelyre létrehozták. Ez pedig a koordináció. Amikor megjelenik egy katasztrófa, akkor meg kell eh, szerezni az elérhető információkat, vannak olyan tagállamok, amelyek nem küldik el a meglévő információkat, csak azokat, amelyekre szükség van. Hogyha egy lépéssel tovább megyünk, és struktúráltabb fellépést alkalmazunk, akkor ehhez azt kell, hogy a tagállamok ezzel egyetértsenek, és velünk tartsanak. Amit láttam, az az, hogy van, aki támogatja ezt, vannak olyan országok, amelyek támogatják ezt, vannak olyanok, amelyeknek fenntartásaik vannak, és a többiek pedig várnak. Tehát most Haiti kapcsán sokkal intenzívebb lesz ez a vita. Én úgy gondolom, hogy meg kell objektívan néznünk ezt a kérdést, és meg kell nézni, mi, milyen pontok vannak emellett és ez ellen. Amikor megnéztem az előzményeket, 2003-ban felmerült ez az elképzelés, most pedig már 2010-et írunk, tehát oka van annak, hogy miért nem sikerült ezt a kérdést megoldani. Arrogáns lenne részemről, hogyha többet mondanék az okokról. Kiegészítő kérdés? Igen, most konkrétan. A külpolitikában volt már egy olyan módszer, amely nem annyira tetszett mindenkinek, arról volt szó, hogy egyfajta katalógus jelleggel összeállítanánk azt, hogy milyen típusú a krízisekben kívánunk közbelépni. És ezzel kapcsolatban a tagállamok kimondanák, hogy mennyivel kívánnak hozzájárulni az adott tevékenységhez, az adott misszióhoz. I think it is a very, very good... Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó megközelítés, és megfelelő megközelítés is ez. minél jobban fel tudjuk térképezni a meglévő kapacitásokat, annál jobban fel tudjuk tölteni majd a hiányosságokat, a hézagokat. Akkor van gond, hogyha mindenkinek a saját kapacitására van szükség ugyan abban az időszakban. Erről kell majd a továbbiakban vitáznunk. Is. Sargentini asszony, köszönöm. Ön azt is mondta, hogy itt a koordináció a lényeg, és az, hogy mit szeretnénk elérni. Mégis felmerült több helyen a kérdés, és én most megint fel fogom tenni. Ön a nemzetközi együttműködésért is felelős. Ugye sokat beszéltünk a humanitárius segítségnyújtásról, de mi az, amit ön ért az inter- a nemzetközi koordináción? Hogyan kíván válaszolni erre? Miről van itt szó? vajon a rehabilitációra, az újjáépítésre gondol, vagy mit ért ez alatt pontosan? Lehet, hogy ön nagyobb képben gondolkodik, de azért mégis szeretném tudni, hogy ki miért felelős, és mint parlamenti képviselő most önnek teszem fel a kérdést. Válasz. My approach to this is... E képen közelítem ezt a kérdést. Esten a bárónővel beszéltem erről, és azt mondta, hogy ez nagyon logikus megközelítés. Tehát a nemzetközi együttműködésben az első szerepem a humanitárius segélynyújtás és a válságokra, katasztrofákra adott reakció. Hiszen a tárcám központi eleme mégiscsak ez. Vegyünk egy való, egy példát a valós életből. Burmában folyt a vita arról, hogy akár katonai közbelépésre is szükség lehet. Végül az ASEAN-nal tárgyaltunk, és az ASEAN segített a humanitárius segélymunkásoknak abban, hogy eljussanak a áldozatokhoz. Valami hasonlóra gondoltam én is, egy proaktívabb nemzetközi együttműködési megközelítést képzeltem el, olyan partneri viszonyok képítését, amelyek segít, segítségünkre lehetnek a humanitárius segélynyújtásban, illetve a válságenyhítésben, mert sanátos módon a jövőben minden valószínűség szerint egyre gyakrabban lesz szükség ilyen jellegű fellépésre, a katasztrófák ahogy gyakrabbá, gyakoribbá válnak. A felkészültségre pedig hagy hozzak egy példát. Megint túl sokat beszélek, tudom elnök asszony. Amikor a cunami elérte a partot, akkor már jó ideje elindult a tengerből ez az óriás hullám. Tehát lett volna időnk, ha proaktívabbak vagyunk, van egy figyelmeztető rendszerünk, akkor lett volna időnk arra, hogy felkészítsük a part mentén élőket. Valami ilyesmire gondolok. I wouldn't dare as we were both. Pót kérdés. Thanks. Nem, mind a ketten túlfutottunk az időnkön. The floor is for Madame Emma Mark-Clarkin de ECR. Emma Martin Clarkin kap szót. A civil szervezetekkel kapcsolatos a kérdésem. Valamilyen önkéntes engedélyeztetési rendszert képzeltem el, hogy átláthatóak eh, legyenek és a bizottság valahogy ellenőrizze őket, szerintem ez a segélynyújtást, a szolgáltatásukat javíthatja. Ön hogyan viszonyul a civil szervezeteket? In this particular area of humanitarian aid, a humanitárius segély ezen sajátos szempontja az, hogy a munka dandárját a civil szervezetek végzik. 186 partnert vizsgáltunk akik az Európai Bizottság partnereiként végrehajtják a humanitárius segényújtást. Az elszámoltathatóság kérdése ügyében az Európai Bizottság rendszeres ellenőrzéseket végez, a partnerek egy harmadát ellenőrizzük egyszerre, így tudhatjuk, hogy milyen eredményeket kapunk. Azok a civil szervezetek, amelyek nem hozzák a kívánt eredményeket, nem tartják be a szabályokat, kizárásra kerülnek a rendszerből. A partneri megállapodást visszavonjuk tőlük. Ezt én támogatom is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a közpénzzel eh, nem megfelelően gazdálkodjunk, hogy ezt pazaroljuk, főként ilyen nehéz időkben. Az elszámoltathatóság ezért minden partnerünk számára egy komoly követelmény, Jó két órát töltöttem vasárnap a hétvégén azzal a csapattal, amely a, a pénzügyi elszámolással foglalkozik az ECO főigazgatóságnál, hogy elmondják, hogy hogy működik ez, úgyhogy köszönöm, hogy megkérdezte tőlem, és így tudtam, meg tudtam mutatni az új tudásomat. Est-ce que vous avez une question de suite, madame? Euh? McClarkin asszonynak van-e meg pótkérdése? Igen, elnök asszony, van a Világbanknál alelnökként nagyon magas pozíciót töltött be. Nem eredetileg nem volt a jelölt. Miért szeretne mégis európai biztos lenni? Szinyer. Csajon biztos előtt asszony. The, um, two, two, uh, two points on that. First, uh, Két megjegyzés van ezzel kapcsolatban. Szokatlan körülmények között találtam magam mit is mondhatok. Honfitársaim nem voltak igazán boldogok én gyakran megyek Bulgáriába, családom ott él, szeretem a hazámat, de ebben az esetben, amikor felhívtak telefonon, úgy éreztem, hogy kötelességem eleget tenni a felkérésnek. A második része összetevő a dolognak, szerencsé mindig szerepet játszik, négy olyan poszt volt a bizottságon belül, amelyre én e, alkalmas lehettem volna, és ezek közül pont az egyik jelöltje lépett vissza. E, te szakmámba vág, időnként jó a változás, az embernek jót tesz, hogyha új kihívásokat találja szembe magát. Zimmer de Gué, vous avez la parole. Zimmer asszony következik. Köszönöm szépen. Georgiva asszony kitűnő munkát végzett a Világbankban, nagyon fontos tapasztalatokat tett ott szert, amelyek fontosak számunkra is. A Világbank volt az az első olyan szervezet, amely szélesebb körben nézte a szegénységet, és megvizsgálta azt is, hogy a humanitárius segítségnyújtás az újjáépítés kérdésével is összekötődik. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy ebből a szempontból a munkájában törekedni fog-e arra majd, hogy a humanitárius segítségnyújtásnál, illetve a újjáépítésnél főként az érintett nemzetek érdekei alapján fog fellépni, és nem fogja magát hagyni befolyásolni az EU vállalatok által, amelyek, és itt megszakította az elnök. Biztos asszony? A, in a... Először is hadd mondjam el, hogy a segítségnyújtás, az újépítés és a fejlesztés közötti összekötődés az nem mechanikus, holisztikusan kell ezt tekinteni. Néha a fejlesztési idő soha nem érkezik el sajnálatos módon, hogyha például Szudánra gondolunk, hogy mennyire jó lett volna az, hogyha sikerül befektetnünk a fejlesztésben, vagy akár Zimbabvében is, akkor nem kerültek volna ezek az országok ilyen helyzetbe. De ezek még mindig kibételt képeznek. Az a szabály, hogy többnyire holisztikusan tudunk gondolkodni, segítségnyújtás, újjáépítés és fejlesztés hármasában tudjuk ezt átgondolni. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdését. Úgy gondolja, hogy milyen szerepet látok én a, milyen szerepet szállok a vállalatoknak majd az újjáépítésben a tárcán kapcsán? Ez volt a kérdés. Ha igen, akkor azt tudom válaszolni, hogy a segítség nyújtás az mindig önkéntességen alapul, viszont a fejlesztés és együttműködés szempontjából, hogy amikor a magán szektort is be kell vonni, be kell vonni a vállalatokat, itt mindenképpen arra kell törekedni, hogy figyelembe vegyék az emberi jogokat, a környezet közötti, illetve a szociális kérdéseket. Mi a banki szektorban törekedtünk, megszakította az elnök kiegészítő kérdése. Van-e? Igen, egy kiegészítő kérdésem van, mégpedig az érdekelne, hogy az újjáépítésben résztvevő cégek, akik profitálnak ebből, és őket EU pénzekből támogatják. És az lenne a kérdésem, hogy mi azokkal a transnacionális cégekkel a helyzet, akik az EU-ban van a helyük, és akik felelősek azért, amiért a természetvédelmi területeket szétrambolják. Hogyan kívánja felelősségre vonni ezeket a fajta vállalatokat majd? Biztos jelölt asszony. A magánszektorral való együttműködés a fejlesztés területén a kérdésének ez a része a fejlesztési biztos jelölt tárcájához tartozik, mert ez a fejlesztési befektetéshez kötődik. De magánvéleményem az az, hogy az a kötelezettségünk, hogy magas normákat szabjunk meg, és megpróbáljuk úgy elősegíteni a, a cég elbevonását az ebben az országban, hogy az jobb szociális és közvetlenül reményeket jelentsen. Ez jó. Mário Borgézio, elnök asszony, és tisztelt biztos jelölt asszony, Ön azt mutatja, hogy nagyon nagy bizománya van az Európai Bizottság ellenőrzési rendszerében, tehát hogy ezen fontos szektor az Európai Unió milyen pénzeket költ, ennek az elköltésének ellenőrzésére gondolok. Nem tudom, hogy a biztos asszony, vagy az biztos jelölt asszony ellenőrizni szeretné-e az ellenőröket, méghozzá olyan módon, hogy a humanitárius segítségnyújtás célországain keresztül közelítené meg a kérdést. Ugyanis gyakorlatilag bizonyos afrikai országokból pont az ellenkezőjét kapjuk mint amit várunk. És aztán egy másik kérdésem lenne a katonai beavatkozással kapcsolatban, hogy ez mennyire politikai kérdés. Szerintem ez nem az. Válasz? Két kérdés van. Az első, hogy a pénzügyi elszámoltathatóság szempontjából magas követelményekkel vagyok-e? Hát igen, és a másik pedig a katonai szerepvállalást illeti. Nos, hát az átláthatóság, az elszámoltathatóság számomra nagyon fontos. Munkám során sokat dolgoztam együtt a környezetvédelem területén, és sajnos bizonyos emberek rossz ivóvíz miatt meg is haltak kollégáim. Éppen ezért láthattam azt, és a bőrömön tapasztalhattam, hogy milyen fontos az átláthatóság. Most hát a meglévő mechanizmusok nem elégségesek, úgyhogy ezeket erősíteni kell ilyen szempontból. De ettől függetlenül az a véleményem, hogy a humanitárius segítség nem a kormányokon, hanem partner szervezeteken keresztül jut el a kedvezményezettekhez, és itt nagyon komoly elszámoltathatósági kötelezettségek hárulnak ezekre a szervezetekre, ezért azt hiszem, hogy a bölcs felhasználása a forrásoknak mégiscsak garantált. Aztán a másik kérdés. A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos közösség nagyon is hisz abban, hogy a katonai beavatkozás az utolsó, a legutolsó megoldás, és igazából ott szeretnének lenni akkor, amikor döntés történik arról, hogy valahol szükséges-e vagy sem a katonai beavatkozás. Ez számomra nagyon fontos téma tehát, és azt tanultam meg az életben, és hiszem, hogy ez egy nagyon komplex, nagyon összetett kérdés, és több oldalról is elkötelezettséget igényel. Tehát lenne akkor egy kiegészítő kérdés. Jó, hát akkor megadnám a szót a biztos asszonynak, hogy folytassa és fejezze be a véleményét, mert azt hiszem, hogy ez azért mégiscsak egy alapkérdésről van szó. Ez nem egy olyan kérdés, amelyet technokrata módon le lehetne rendezni. És látom, hogy ön a Világbanktól jön, ez pedig egy európai doktrinális probléma a segélyek kérdésével kapcsolatban. Az Európai Parlamentet mennyire kívánja bevonni, hogy végre európai szintű segítségnyújtási politikát alakítsunk ki. Válasz? Tehát akkor hadd fejezzem be a katonai beavatkozással kapcsolatos tézisemet. Tehát úgy gondolom, hogy a beleszólást biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtással foglalkozók számára, azt, hogy a honvédelmi miniszterek döntéseibe legyen legalábbis hatásuk rájuk. Ashton asszony nagyon fontos hidat képvisel ezen külügy és honvédelmi miniszterek tanácsához. Franz Fanhekke kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt, biztos jelölt asszony, valószínűleg tudja, hogy Kereda Hücht biztos úr e, elmondta azt, hogy mennyire csőröt mondott a jogállamiság Kongóban, pedig nagyon sok pénzt adtak Kongónak, főként azért, hogy a jogállamiságot ki lehessen építeni, illetve hogy az emberi jogokat elő lehessen segíteni. Ez teljes kudarcba fulladt. A kérdésem az az, hogy egyetérte azzal, amit de Hucht úr elmondott, és hogyan kíván bánni majd a kongói kormányjal. E, biztos jelölt asszony? Úgy vélem, hogy ha elérünk egy olyan pontra, amikor a kommunikációs csatornák teljes mértékben megszakadnak, ez valóban már azt jelenti, hogy az elértünk a legutolsó ponthoz, de néha e, ez előfordul. Szeretném elmondani azt, hogy amennyire csak lehetséges, e, megpróbálunk majd egyfajta párbeszédet kialakítani, amely előre visz bennünket. Azt láthattuk, és ezt láttuk ezt a Világbanknál is, hogy túlságosan sok lépést teszünk meg. Lehet, hogy már hamarabb meg kellett volna állnunk. És elmondhatom, hogy én mindent meg fogok tenni, amit csak tehetek, hogy informálódjak és eljöjjek önökhöz, hiszen az önök szabizottságának nagyon nagy előnye van, hiszen függetlenek, de közös a céljuk, és így sokkal hatékonyabban lehet hatni az európai fejlesztés és segítségnyújtásra. Tehát el fog jönni a szakbizottságok elé, akkor, amikor nagyon nehéz döntési pillanatokhoz érkezünk el, és mindenképpen majd számítok az önök bölcsességére. De hogy konkrétan válaszoljak, minden vita lehetőséget már kimerítettünk, és emiatt le kell zárnunk le kellett zárnunk ezt sajnálatos módon. Fán Heke úr kiegészítő kérdése. Köszönöm szépen. Függetlenül a, a, a segítségnyújtástól, mindenfajta fejlesztési segítségnyújtás esetében Kongóban, de más afrikai országban, ezt függetleníteni kell az emberi jogi záradékoktól, és mindenképpen kézzelfogható előrelépésre van szükség Hogyha nem szögezzük ezt le, akkor a szép elvek csak üres szavak maradnak majd. Biztos jelölt asszony? Nos, óvatosnak kell itt lennünk, mert az én illetékességi körömben, hogyha jóvá hagyják jelöltségemet a humanitárius segítségnyújtás kapcsán, akkor mindenképpen semlegesnek kell lennünk, és arra kell törekednünk, hogy segítsünk az embereknek. Az emberi nagyon-nagyon fontosak, ez kétségtelen, de van egy célunk, és erre kell koncentrálnunk. Szélesebb körben a tárcán kívül, az Európai Unión belül nagyon fontos az, hogy egyértelmű elveket fektessünk le ami miatt én büszke vagyok arra, hogy európai vagyok, az az, hogy vannak értékeink, és nagyon nehezen jutottunk el ezen értékekhez, közben megszakította az elnök asszony. Haragudjanak, nem volt bekapcsolva a mikrofonom. Tehát megadom a szót az ENVI szakbizottságnak, aki szintén részt vesz a mai meghallgatásunkat. Teodorosz úr fogja, Teodorosz Kilakakis úr fogja most őket képviselni. Köszönöm szépen. A természeti katasztrófák az utóbbi időkben eszkalálódtak, és nagyon sok kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz. Ezt mindannyian tudjuk, Európában az árvizek, az erdőtüzek mutatják ezt. Dél-Európában minden évben több százezer hektár pusztul el. Nos, hát nagyon sok esetben a tagállamok válaszadási kérdése nem elegendő, egész egyszerűen a kapacitások hiánya miatt. Az Európai Parlament a múlt nyáron azt kérte, hogy erősítsük meg a Community Civil Protection Capability-t, és ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, mondja el, hogy hogyan kívánja megerősíteni ezt a szervezetet. Köszönöm, válasz, két perc. A polgárvédelem a környezetvédelmi főigazgatóságtól a ECO főigazgatósághoz kerül. Át tudjuk tehát dolgozni ezt a területet, és természetesen a következő tervezési időszakra is felkészülünk. Lehet, hogy nem a legjobb terminológiát használom, arra gondolok, hogy az a munkaprogramjának a kialakítására is szem előtt kell tartanunk. Én komolyan hiszem, hogy felkészültnek kell lennünk. Egy rövid anekdótát történetet megengednek nekem, amikor világban közgató voltam Oroszországban, akkor az orosz kormányzattal együtt működtünk egy olyan projekt finanszírozásában, ami a eh, hidrometeorológiai szolgálatot modernizálta. Nem volt pénzük, ezért a világbanktól kértek pénzt, ez nem volt könnyű dolog. Egy gazdaságelemzést végeztünk, és arra következtetésre jutottunk, nem teljesen ideillő, amit mondok, de akkor azt néztük, hogy minden egy dollárra 16 dollár, amit erre a projektre kötöttünk, 16 dollárnyi hozadék előny származott. Tehát egy a 16-hoz volt a megtérülés, hogyha úgy tetszik. Ez tehát tipikusan egy olyan terület, ami az adófizetők szempontjából is jó. Ha egyszer erre a felülvizsgálatra sor került, és a belügyi biztossal is egyeztettünk, mert én csak a fejlődő országok szempontjából vizsgálom ezt. Tehát ha ezt megtettük, akkor természetesen ebben a bizottságban, illetve a parlamentben beszámolok majd a fejleményekről. Második kérdéskör következik, illetve egy elnézést, van még egy kiegészítő kérdés. Ön azt mondta, hogy volt egy kísérleti terv, tavaly nyáron egy európai tűzoltó védelmi csapat létrehozásáról, és most arról van szó, hogy ezt le akarják állítani idén nyáron. Mi a vélemény erről? Válasz, hallottam erről a projektről, nagyon érdekes projektnek tűnt. Ami nem világos, az az, hogy vajon fogjuk-e tudni folytatni vagy sem a munkát. Nagyon becsületesen meg akarom mondani, nem tudom, hogy ennek mi a pénzügyi háttere. ben ugyanis elvileg vége ennek a projektnek, de én remélem, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy mégiscsak folytatni lehessen, ugyanis az eredmények legalábbis az előzetes felmérések alapján nagyon biztatóak. Köszönöm. Második kérdéskör következik. Kérdés-válaszkör. Kácsmarek úr következik. E, Bárza. Köszönöm szépen. A bevezetőjében megelmítette azt, hogy e, konszenzus van az európai e, segítségnyújtásról. 2008-ban létrehoztak egy akciótervet ezen konszenzust illetően lát-e itt fontos prioritásokat ebben az akciótárban? Biztos jelölt asszony válasza. Amikor beszéltek nekem erről az akciótárról, akkor ez nagyon meglepett, nagyon 42 esetben már nagy erőlépés történt, és Remélhetőleg sikerül majd tovább folytatni a munkánkat. Az egyik terület lenne a koordináció területe, ahol szeretnénk folytatni a munkát. A második pedig a katonai és civil szerepvállalók közötti együttműködés lenne. Mindenképpen szeretnék erről önöknek még majd jelenteni akkor, hogyha majd valóban biztos leszek, és akkor, amikor már sokkal jobban átlátom ezt, és akkor nagyon szívesen beszélnék önöknek erről részletesebben. Kiegészítő kérdés? Csak azt szeretném hozzátenni, hogy lesz erre majd lehetősége, mert ez évben kell felülvizsgálni ezt az akciótervet, tehát akkor mindenképpen sor kerül majd erre. Válasz így van, ez teljes mértékben így van majd lesz egy kis időm, hogy felkészüljek erre. Euh, Patrice Tiroli. Patrice Tiroli a szó. Az ön írásos válaszaiban ön azt kimondja, hogy a haiti katasztrófa egy lehetőséget kell, hogy biztosítson az Európai Uniónak, hogy reagálási kapacitásait javítsa a humanitárius sürgősségi esetekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Itt igazából az európai szervezet válaszadás mégsem megfelelő volt, ugyanis nem volt igazából hatása, és az Európai Unió nem is, lát, nem is tudta magát megmutatni a világ előtt. Egy közös európai eszközre van szükség, amelynek révén az Európai Unió olcsóbban, de hatékonyabban tud fellépni. Válasz? Um, uh, the humanitarian aid a humanitárius segítségnyújtási eszköz nagyon is hatékonyan kerül felhasználásra. De azért van egy érdekes megjegyzés ezzel kapcsolatban. Az elmúlt tíz évben, kilenc évben, az elmúlt tíz évből a humanitárius segítségnyújtásra fordított összegek nem voltak elegendőek. Éppen ezért a bizottság meg nyitotta csapjait, és kiegészítette. Ugyanis egyre több, nagyobb intenzitású katasztrófa következik be. Volt egy tény, amely nagyon meglepett. Az Európai Bizottság más eszközeit szintén mozgósították a szükséget szenvedők javára. Például a Kotonú megállapodás keretében az Európai Unió fejlesztési eszköze 150 millió eurót biztosít a katasztrófák kérdésére, és hát ezen az eszközön belül már meg is nyitották a forrásokat éppen ezért úgy, én úgy látom, hogy azért amikor szükséges volt, akkor a forrásokat mobilizálták, és persze a tagállamok is közbeléphetnek, amikor szükség van arra. Én személyesen úgy gondolom, hogy tovább kell tekintenünk, sokkal kreatívabban kell megközelítenünk a források mobilizálását, hiszen a válságok hirtelen érkeznek, és bizonyos területeket jobban vagy erősebben érítenek, mint másokat a világbanki munkámból van egy példám. Volt egy Disaster Insurance nevű programunk a szegény országok szem, számára. A kanadai kormány 300 ezer dollárt fizetett ki, akkor, amikor arra hirtelen szükség volt, ennek a programnak a keretében. Tehát itt igazából egyfajta kiegészítő mechanizmusról van szó, az adófizetők pénzét hatékonyan kell felhasználni, hogy jobban tudjunk reagálni a problémákra. Köszönöm szépen. Van esetleg kiegészítő kérdés? kérdezi az elnök. <coughs> The, the floor is for Mr. Ivo Nincs, akkor Ivo Bargel kapja meg a szót. Najprej bi Köszönöm. Georgieva asszony, először is szeretnék gratulálni a jelöléséhez, és ahhoz, hogy eh, milyen kompetensnek tűnik itt a meghallgatás során. Nagyon fontos, hogy a bevezetőjében említette az ember okozta katasztrófákat. Ide tartoznak például a katonai, a szomszédos államok kat, eh, a hadseregének a beavatkozásából származó konfliktusok is. Jemen egy jó példa erre. A civil lakosságot érinti ez elsősorban, az országoknak nagyobb felelősséget kell vállalni a stabilizáció és a humanitárius segélynyújtás terén. Ha egyetért velem, akkor hogyan kíván szembenézni ezzel a problémával? We... I, I, I would come back to the principle visszatérnék azokra az elvekre, hogy a humanitárius segélynyújtás milyen elveken kell, hogy alapuljon. Semlegesség, pártatlanság, függetlenség, ez a három alapelv, amely egy humanitárius segélymunkást kell, hogy vezéreljen a mindennapokban. Ezen a területen ezen a területen a kormányzatok nagyon gyakran igen passzívak. Nem mindig, de nem mindig a kormányzatokon keresztül a legjobb eljárni. Tudjuk, hogy milyen nehéz az úgynevezett bebukott féld államokkal bármit is tenni, hogyan lehet ezekkel a gyakorlatilag nem működő államokkal bármit is kezdeni. Hogyha az igazságtalanság ellen kell felépni, főként amikor ez a civil lakosságot érinti, vagy gyermekeket, nőket érint, akkor felemelem majd a hangom. És ha bármit tehetek, a posztomnál fogva, azért, hogy eh, a figyelmet ráirányítsam az elfogadhatatlan eh, helyzetre, akkor ezt meg fogom tenni. Sajnálom, hogyha a kérdés eh, nem értettem, lehet, hogy volt valami torzulás a hangban, a hangminőség nem volt tökéletes, úgyhogy lehet, hogy kicsi félreértettem a kérdését, hogyha van pótkérdése, akkor majd reagálok. Van pótkérdése? Igen. Lokorektno odgovorili. Természetesen van egy megjegyzésem, köszönöm, azt hiszem, hogy tökéletesen válaszolt biztos jelölt asszony, és kérem, hogy az ön erkölcsi tőkét használja ki arra, hogy közbelépjen, amikor arra szükség van. Thank you. I... Köszönöm. Köszönöm a bizalmat és a dicsérő szavakat. Köszönöm. Pártász úr következik. Dag, eh, mevrouw de kandidaat commissaris. Ik... Jó napot kívánok, biztos jelölt asszony. Szerintem ismerjen is a gázai helyzetet, súlyos a humanitárius helyzet, az ENSZ szervezete is egyértelműen kifejezik azt, hogy nagyon nehéz körülmények között élnek az emberek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a többi kollégájával hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy Izrael állama hozzájutást adjon a humanitárius segítségnyújtó konvojoknak, és mit kíván tenni a kollégáival együtt annak érdekében, hogy Gáza ne legyen egy nyílt széri börtön többé. Biztos jelölt azt, hogy válasza. Mindenképpen értékelem azt, hogy ahogy megfogalmazta a kérdést, hogy mi fog tenni majd a 26 kollégámmal együtt, hiszen kollektívan kell fellépnünk az EU részéről, ami az én álláspontomat illeti. Természetesen a humanitárius segítségnyújtókat az legjobb, legjobban, hogyan tudnak bejutni, és a 2006-os adatokhoz képest 20-22%-ban tudnak hozzáférni, tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy sikerüljön bejutniuk. Hogyan tudjuk ezt elérni? Csak úgy, hogyha fejvük erre a figyelmet. Úgy gondolom, hogy arra is szükség van, hogy állandóan foglalkozzunk azokkal az okokkal, hogy miért nem adnak bejutást, és e, erre, és erre válaszokat, megoldásokat kell keresni. Úgy gondolom, hogy néha azt mondják, hogy vannak olyan áruk, amelyeket fel lehet használni katonai célokra is. Mit tudunk ilyenkor tenni? Azt tudjuk tenni, hogy megkérjük őket arra, hogy mondják el, hogy milyen árukat nem vihetünk be, és milyen árukat vihetünk be Gázába. Tehát úgy voltam, hogy az EU-nak egységesen kell fellépnie, egy hanggal kell felszólalnunk, és a humanitárius segítségnyújtóknak pedig a lehető legnagyobb támogatást kell megadnunk, és meg kell próbálnunk a technikai nehézségekre koncentrálni a bejutás kapcsán. Kiegészítő kérdés Stász úr részéről. Biztos jelölt azt, hogy egy kicsit menjünk mélyebbre. Az Európai Unió Izrael számos együttműködési megállapodást írt alá, és nem gondolja azt, hogy az ilyenfajta beszélgetéseket, tárgyalásokat fel lehetne arra használni, hogy sikerüljön eljuttatni a humanitárius segítségnyújtást. Biztos jelölt asszony, pontosan ezért hangsúlyoztam ki ezt a részét a kérdésének. Meg kell vizsgálnunk a teljes együttműködésünket Izrael-el. Nem tudom, hogy ezt Mm, hogyan lehetne elérni, de mindenképpen ezt az üzenetet el fogom jutatni a biztosi kollégiumhoz, és mindenképpen rá kell mutatni arra, hogy súlyos válság alakult ki, és amit tennünk kell emiatt. Monsieur Deva. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos előtt asszony, ő ön lesz a hangtalanok hangja a magukra maradottak védelmezője. Östön beszélt a Spielberg szúr az ő tárcájukról, ön lesz azonban az, aki azok nevében kell, hogy szóljon, akik ezt nem tehetik meg. Önöknek kell néha az unió érdekei ellen is fellépnie. Készen áll ön erre? Yes, sir. Igen, uram. Készen állok. Um, I mean, I, I am... Uh... Have a follow-up question, Mr. Deva? Pótkérdés, Deva úr? Not after that answer, no? E, e válasz után nem, de remélem, hogy ezt mások is hallották. Yes. Yeah. Oui, euh, suite au tremblement de terre en Haïti. Következő kérdés. A haiti euh, földrengés euh, után az Európai Unió a civil segítségnyújtást nemzetközi segítségnyújtással és tagállami segítségnyújtással kombinálta ezzel kapcsolatban van-e vélemény arról, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak a jövőben, hogyan lehetne erősíteni a koordinációt, az egymás kiegészítését, a koherenciát az Európai Unión belül a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. A COAFA szakcsoportnak mi lesz pontosan a feladata az Európai Unión belül? Vajon a polgári védelmi erők felépítése prioritás képeze önnek, és ha igen, akkor hogyan kívánja ezt megszervezni? Válasz. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Maga az, hogy nemzetközi együttműködésért és humanitárius segítségnyújtásért, illetve válságokra adott válaszért külön biztos neveztek ki, pontosan erre, ebbe az irányba mutat. És a tanácson belül két munkacsoport is dolgozik ezen a témán. Az egyik az élelmezési segélynyújtás, illetve a humanitári segítségnyújtással foglalkozik, és aztán ott van a polgári védelmi szakcsoport is. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy ezt a két párhuzamos utat ki tudjuk használni, és megpróbáljuk megnézni azt, hogy mi az, ahol szinkronicitást lehetne elérni, hogyan lehetne a haiti mondjuk szélesebb értelmű eredményeiből levonni a következtetést. A cunami után nagyon komolyan végig gondoltuk a helyzetet, és a cunami tapasztalatait megpróbáltuk összegezni. Haiti esetében bizonyos dolgokat már ilyen értelemben végeztünk el. És egyébként elég jól, de persze ez nem mindenre igaz. Úgyhogy az, hogy Haitiból milyen következtetéseket vontunk le, hát én azt hiszem, hogy egy szisztematikus és becsületes elemzést kell végezni, és végig kell gondolni azt, hogy hogyan lehet jobban működni, és maga az, hogy a tanácsban vannak, léteznek ezek a munkacsoportok, ez egy rendkívül nagy lehetőséget nyújt számunkra, hogy velük együtt vitassuk meg ezt a kérdést. Esetleg egy kiegészítő kérdés? Nincs. Akkor megadom a szót az AFET szakbizottság alelnökének, Juan Pászkónak. Egy percre. Well, I have a problem because I had two previous questions prepared. Két kérdéssel is készültem, de ezt mások feltették előttem, és ön kiválóan válaszolt, ezért improvizálnom kell. Képzeljük el, hogy egy politikailag terhelt területen válság tör ki, hogyan lehet összeegyeztetni azt az igényt, hogy gyorsan lépjünk fel, illetve a politikai fellépéshez szükséges hosszabb időintervallumot. For, for humanitarian aid. A humanitárius segélynyújtás szempontjából a legfontosabb szempont a sebesség a gyorsaság. Gyorsan kell mobilizálni, eljutatni az érintettekhez, a rászorultakhoz. Számunkra ez a fő cél. Természetesen, hogyha feltételek olyanok, ahogy a sajátos módon túl sok esetben történik, hogy az újjáépítés nem követheti egyből a katasztrófát, akkor problémával állunk szemben, sokszor aránytalan hosszú ideig függnek eh, a károsultak a humanitárius segélytől, nagyon tönkre megy az életük, nagyon későn, késve tudnak visszatérni a produktív, eh, termelő életbe. Tehát minél inkább elhúzódik ez a folyamat, annál nehezebb eh, visszatérni a fejlődési pályához. Ezért el kell döntenünk, Néha ez nehéz, hogy mikor érettek a politikai feltételek. Hiszen ha túl magasra tesszük a lécet, akkor visszafelesülhet el az egész, többet ártunk, mint használunk. És ez nem könnyű döntés, nem csak racionális politikai elemzésen alapul, hanem érzelmeken is. Gyakran attól függ, hogy mennyire nyílt és megbízható az az információ, amit kapunk, hogy objektívan tudjunk dönteni. Van-e kiegészítő kérdése? Nincs. Rendben. Akkor most lenne egy kis idő a frakciók számára. hogy melyek azok a kérdések, amelyekben az írott kérdések, amelyekhez kiegészítő kérdést kívánnak feltenni. Kérdés. Milyen következtetéseket vont le az Európai Unió válaszadásából a haiti földrengés kapcsán, és hogyan gondolja, hogy ez a jövőre vonatkozólag az ön pozícióját hogyan fogja befolyásolni? Másfél perc, illetve egy perc, 45 másodpercben válaszolt erre a kérdésre. Obviously the crisis is still evolving. Uh, Persze világos az, hogy még mindig folyik ez a válság, és időnek kell eltenni ahhoz, hogy levonjuk a következtetéseket. De nézzük meg, hogy jelenleg hogyan is gondolom ezt. Először is úgy vélem, hogy azok, akiket megbíztunk vele, elvégezték a munkát, levonták a következtetéseket a cunámiból. Például az egyik ilyen végkövetkeztetés az az volt, hogy létre kell hozni helyi tehát a világban mindenhol létre kell hozni ilyen, ilyen raktárokat, azért, hogy ne kelljen Európából szállítani az összes anyagot akkor, amikor arra szükség van. Európa nem igazán érezte, és a civil szervezetek minden 24 órában értékelték azt, hogy mit is tettek, és nagyon meglepő egyébként, nagyon megnyerő az, amit elküldtek hozzám, de belülről egészen máshogy nézett ki ez a történet. Tehát igazából azt kell végig gondolni, hogy a kommunikációt legalább annyira komolyan vegyük, mint magát a cselekvést, ugyanis az emberek ugyanis annak az alapján fogják, megérték, fogják értékelni a helyzetet. És harmadsorban úgy gondolom, hogy további lehetőségek nyílnak arra, hogy nagyobb koordinációt végezzünk az európai válaszadásban, és itt egyébként tudom is, hogy miért nem történt ez eddig meg, és figyelembe is vettük ezeket az okokat, de azért mégiscsak végig lehetne gondolni azt, hogy hogy lehetne Európát egységes színben feltüntetni, nem 27 plusz egy színben. Következő kérdés. Haitiba az Egyesült Államok egy kórházhajót küldött. Nem tudom, hogy az Európai Unió a jövőben a hasonló tevékenységekkel előállhat-e. Válasz. Ez megint csak a civil és katonai válaszadás közötti kapcsolatra vonatkozik. Nos, hát én úgy gondolom, hogy a katonai válaszadás, mint legutolsó lehetőség nagyon hasznos is lehet. És egyébként erről az ECO-ban a kollégákkal eszmét cseréltem, és igazából megpróbáltuk megvonni a határt a polgári, illetve a katonai válaszadás között. Vajon az Egyesült Államok haiti beavatkozása, katonai beavatkozása helyes volt-e vagy sem? Azt mondták, hogy igen, természetesen az volt, hiszen a kormány sehol sem volt ebben a helyzetben. Amikor uh, a kormány összeomlik, vagy egyáltalán nem is létezik, és, uh, katon, és uh, katasztrófa helyzet alakul ki, akkor bizony a katonákra is szükség lehet, de ugyanakkor nagyon óvatosan kell ezt megtenni, mert hogyha egyszer megléptük ezt a lépést, akkor már nem lehet visszavonni. Hát ennyit erről. Utolsó kérdés hogyan fogja ön biztosítani azt, hogy Európa finanszírozza, és ez látványosabb legyen Szudán esetében, illetve előreláthatóbb legyen Szudán esetében a finanszírozás? Nos, a humanitárius segítségnyújtás oda ö, irányul, ahol arra szükség van. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy célzottan tegyük meg, és ezért fontos az tudni, hogy hol van igazán szükség rá, ezt fel kell mérni. Másodszorban mobilizálni kell a szükségletekhez szükséges forrásokat, és harmadsorban a két dolgot össze kell egyeztetni. Tudjuk azt is, hogy bizonyos esetekben a hozzáféréssel van problémánk, más esetekben esetleg azzal van problémánk, hogy nem tudjuk, hogy, mi a, hogy milyen, hol lép fel probléma, és azonosítani kell az embereket, és néha nagyon nehezen tudják a humanitárius munkások is megközelíteni azokat az embereket, akikhez igazából el kellene juttatni a segélyeket. Tehát felmérésre van szükség, és aztán mobilizálni kell az eszközöket. Ne azt küldjünk, amire már nincs szükségük, hanem azt, amire szükségük van. És kapjunk hozzáférést. Tehát ez nagyon fontos, ez a három elem összességében lenne nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. Harmadik kérdés-válaszkör. Meg is adom a szót Corina Cretűnek. Am să rămân cumva în acest domeniu și am să mă refer la modul în... Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, és szeretném Önt arról kérdezni, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy nagyobb legyen a biztonság a segítségnyújtók számára, főként a háborús területeken, például Kongóban a tömeges nemi erőszakot láthattunk, de néha megtámadják a segítségnyújtókat is. Ezt láthattuk Haitin is egyébként. Mit gondol, hogyan lehetne ezt ellenőrizni? Hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a humanitárius segély valóban elérje a rászorulókat? Mit kíván tenni a segítségnyújtók védelme érdekében? Biztos jelölt asszony válasza. Amit megtanultunk, meg megtudtunk azoktól, akik nehéz körülmények között dolgoznak, az az, hogy gyakran azt szeretik, hogyha nem őrzik őket katonák, hanem inkább így jutnak el a rászorulókhoz. Azért, mert hogyha már ott vannak a katonák, még akkor is, hogyha ez az, hogy semlegesek e, de vannak olyan e, körülmények, amikor erre e, szükség van, pont erről beszéltünk az imént, és én gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy fel kell mindent mérnünk az igények, a körülmények alapján. Az Európai Bizottságban van egy saját uh, légi uh, társaság, amely Kongóban mm, nyújt segítséget, de úgy gondolom, hogy ezeket a repülőjátokat alkalmazzák Szudán esetében is. Tehát el kell azon gondolkodni, hogy mit lehet tenni a közlekedési eszközök által, hogyan lehet ezeket még jobban megvédeni, hogyan lehetne megvédeni a segítségnyújtókat, lehet, hogy inkább repülővel kéne őket eljutatni ezekre a veszélyes területekre, és akkor nem kell más veszélyes területeken keresztül menniük. És elfelejtettem valami nagyon fontos dolgot, mindenképpen kapcsolatban kell lennünk. Nagyon sokat fektetünk be az ilyenfajta szolgáltatásokban. Haitin az Európai Bizottság például egy parabola antennát helyezett el, és így az emberek tudtak telefonálni, el tudtak mondani, hogy jól vannak. De a biztonság szempontjából is a kommunikáció fontos, illetve fel kell mérni a biztonsági lehetőségeket, és nagyon érdekes, mondja az elnök, de hát tovább kell mennünk. Krető asszony, van-e kiegészítő kérdése? A mikrofont kell bekapcsolni. Az elmúlt eh, évben eh, voltak esetek, amelyeket eh, ki kellene megfelelően vizsgálni, és meg kell előzni, hogy hasonló esetek alakuljanak ki. Bill Newton Dan következik. Biztos előtt asszony, szerintem eddig jól halad, azt vizsgáljuk, hogy hogyan végezné a munkáját. Folyékonyan beszél oroszul, három évet töltött Moszkvában, ez az, ez az orosz tapasztalat hogyan segítheti a munkáját, vagy túlmutatna a tárcáján, hogy az oroszokkal kapcsolatot tartson segélynyújtás ügyben? Biztos jött asszony, válasz? Uh, two parts of my Russian experience that are very applicable for this. Az oroszországi tapasztalataim egy része igen jól alkalmazható. Amikor itt világbank igazgató voltam, akkor folyt az európai bizottság és az ENSZ kaukázisi segély akciója Csecsenföldön és a környező országokban. A következőképpen működtünk együtt. A, a Világbank, mi a Világbanknál humanitárius segélyt nem nyújtunk, de a mi hozzáférésünk, kapcsolataink a moszkvai vezetőkkel és a köztársaságban sokat segített. A humanitárius segély akcióban köré Dagestánban és a szomszédos régiókban egy nagyobb projektet raktunk egy köré össze. Az olyan köz szerveket kell találni, amelyek képesek voltak ezeket a pénzeket, segélyeket fogadni és felhasználni és elszámolni. Csecsenföldön nem tudtunk működni, de Csecsen neked Kaberdinóba, Bulgáriába vittünk képzésre. Akkor voltam Oroszországban, amikor először uh, láttam vendégül a g és kérdezték tőlem, mi tehetünk, és azt mondtam, hogy a fejlődő országok, mint donorok konferenciát rendezhetnek. 2004 áprilisában került erre sor. Most egy újat rendeznek. kérdés következik, szakítja meg az elnök a biztos asszonyt. Majd máskor megbeszéljük. Gergéve asszony. Mitchell úr első kérdése arra vonatkozott, hogyan lehet láthatóbbá látványosabbá tenni az ön munkáját. Esetleg egy blogot írna, vagy íratna a beosztottjaival, vagy a Twittert erre a célra kihasználna? Buzek is twitterel. I actually think Twitter is great for some... Szerintem a Twitter az kiváló erre a célra, hiszen a Twitteren eh, pont az újságírókat olyan információval látjuk el, amelyek populárisra könnyen felhasználhatóak. Én nem számítógépes generáció tagjaként nőttem fel, de megteszem, ami tőlem telik. Például a Twittert is használtam már. Például a Twitter minél hamarabb megpróbáltam a ismerősöket tájékoztatni arról, mi történik eh, velem, eh, ne a Twitterről tudják meg. Nagyon gyorsan, nagyon hasznos információt lehet a Twitteren keresztül elküldeni. Madame Isabelle Lövin, pour les Isabel Lövini a szó. Thank you very much, madam. Köszönöm, elnök asszony, itt vagyok, igen. A kérdésem az, hogy milyen következményei lehetnek a kopenhágai megállapodás sikertelenségének, milyen kihatással lesz ez az uniós segélynyújtásra. Egyre nő a katasztrófák kockázata, hiszen Kopenhágában nem sikerült a kétfogos korlátozásban megállapodni, hogyan kalkulálják ezt be az elkövetkezendő 5 év tervezési folyamatába, és mi a véleménye a multinacionális együttműködésről a fejlődő országokban, milyen a multinacionális cégek fejlődő országbeni tevékenységéről, a katasztrófák megelőzésében eh, milyen szerepet eh, szán nekik, mit kíván tenni ennek érdekében. Biztos jött hogy talán azért, mert a környezetvédelem mm, területéről érkezem, magam is ott voltam Kopenhágában, és összetettek voltak a benyomásaim, káosz volt, ez biztos, de nem csak negatív benyomásaim alakultak ki, az uniónak nem sikerült igazán egy uniós helyet kapni a tárgyalóasztalnál, ezen érdemes elgondolkodnunk majd a jövőt illetően. Öt évvel ezelőtt azonban nem gondoltam volna, hogy 120 eh, kormányfő korm, éghajlatváltozás témában egyáltalán hajlandó leülni egy asztalhoz. Most már napirenden van legalább tudjuk, hogy a mi generációnk legnagyobb problémája, a legnagyobb kihívása, már ez is nagy eredmény önmagában. 40 ezer ember elkövetetlenül káoszt okoz, de nem csak az összkép ennél vegyesebb, nem csak fekete-fehérbe látom, nem olyan sötét az összkép az én véleményem szerint fel kell készülnünk arra, hogy gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, több pénzt kell erre elkönteni. A világbanknál például az éghajlatváltozás által fenyegetett szegény országok kérdését vizsgáltam. A kérdés az, hogy csak ezeket a forrásokat egyszerűen egyre csak gyűjtjük, vagy kreatívabban próbáljuk őket felhasználni. Szerintem inkább az utóbbira kellene nagyobb hangsúlyt fektetni nem a segélypolitikának kell kihúznia ezeket az érintett országokat a csávából 5-10-15 év múlva. Ez nem föl, fog így működni. A kollégáimmal együtt kell működni. Az elnök asszony megszakítja. Pótkérdés, Lövin asszony? Igen, van nekem olyan. A multinacionális cégek tevékenységét a fejlődő országokban hogyan látja és mit tud tenni ennek érdekében, hogy a katasztrofák elhárításában többet segítsenek. Igen, ez nem lehet őket egy kalap alá venni. Vannak olyan cégek, múlti, cégek, amelyek felelősen működnek a fejlődő országokban. Aztán vannak olyanok is persze, amelyek rövidlátó eh, hajház módon működnek, ezért még egyszer mondom, nem venném őket egy kalap alá, de de annyit elmondhatok, nyugodt szívvel, hogy vannak olyan multicégek, amelyek több pénzre gazdálkodnak, mint akár egy ország. Nagy a felelősségük, tehát kérdés az, hogy tovább kell lépnünk. Floor to Madame. Adom a szót Iva Zanikinek, aki pontosan önnel mögött ül. Köszönöm szépen! Kedves biztos jelölt asszony, először is hadd mondjam el, hogy nagyon tetszik ön nekem, és jó munkát kívánok. Biztos vagyok benne, hogy itt marad majd körünkben, úgyhogy ezért is mondom ezt. Még egy kérdést szeretnék felvetni, amelyet a múlt héten is de Gucht kép biztosnak feltettem. Amnesty, az Amnesty International és más humanitárius szervezetek gyerekek eltűnéséről számoltak be, és nagyon fontos az, hogy odafigyeljen a nemzetközi közösség arra, hogy milyen óriási kockázatok lejlenek a válság sújtotta területeken a kiskorúak kihasználásában. Mit kíván tenni a bizottság annak érdekében, hogy az ottani gyerekek érdekeit védjék? Köszönöm. Színje. mikrofon nélkül. That UNICEF is taking... Igen, nagyon jó azt hallani, hogy az UNICEF komolyan veszi ezt a kérdést. Nagyon sok információt kaptunk tőlük. Ez ügyben mi egy roppant hasznos hiszen ilyen információ birtokában tudunk csak véleményt alkotni, mi mások, itt gondolok elsősorban a kormányzatokra. Ha jól értem, akkor a földrengés előtt már jóváhagyott örökbefogadásról van szó, részben azonban segíteni kívánnak, próbálnak, de néha ez veszélyes lehet, hogy gyerekkereskedelem veszélye is felütheti a fejét. Én annyit tehetek, hogy az UNICEF-es inkkal felveszem a kapcsolatot, felhívom a közvélemény figyelmét erre a problémára, hogy akik eh, valamit tehetnek, például a bevándorlásiaknál, eh, megállíthassák ezeket a folyamatokat. Kiegészítő kérdés? Nincs. Illetve de. Köszönöm. rossz Szarom úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, biztos jelölt asszony, akkor, amikor súlyos humanitárius válsághelyzetek alakulnak ki, főként a természeti katasztrófák következtében, akkor vízre van szükség, segélyszervezetekre, és általában arra, hogy hirtelen és helyi szinten tudjunk működni. Olyan hatáskörökre van szükség, illetve hatóságokra, amelyeknél fel van osztva a felelősségi körök összessége. Éppen ezért az Európai Unió rendkívül fontos szerepet játszhat a humanitárius segélynyújtásban, a kormányzásban is segítséget tud nyújtani, abban, hogy helyi szinten megszervezi azokat a munkacsoportokat, amelyek rögtön közbe tudnak lépni. Erre képesek vagyunk, vagy sem? Válasz. Egyetértek ezzel, és az is biztos, hogy szükséges ez a fajta fellépés. Ugyanis azt halljuk a terepről, és a nem sokára talán volt világbankos kollégáknak nevezhető kollégáktól is azt hallom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a helyi kormányok hogyan lépnek közben. Ők megtesznek mindent, amit tehetnek, de igazából ez a mostani kormány, ez például nem rendelkezik olyan háttérrel, hosszú intézményépítő háttérrel, hiszen nemrég lépett hatalomba. De figyeljünk oda egy másik fontos pontra is. Hogyan is lehetne lehetőségeket biztosítani arra, hogy a privát szektor is tegyen valamit, hiszen amikor kizárólag a közszférában gondolkodik, illetve a nemzetközi közösségben, akkor nem fogjuk tudni meg visszaállítani a haiti öm, korábbi állapotokat, vagy legalábbis sokkal nehezebben fogjuk tudni az újjáépítést megvalósítani. Tehát főként az újjáépítésnél fontos az, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a cégek is visszatérjenek. Egyébként ilyen szempontból Haitin azért eléggé biztató a helyzet, hogy ne gondolkozzon senki úgy erről a területről, mint egy teljesen elpusztított területről, hiszen csak így lehet az emberi méltóságot visszahozni, akkor, hogyha munkahelyeket is visszahozunk. Tehát ezért fontos a közszféra mellett a magánszféra bevonása is ebbe a folyamatba. Tehát persze szükséges a közféra, a nemzetközi segítségnyújtás, de talán ez volt a legreménykeltőbb hajtin az utóbbi időben, és itt félbeszakítják a biztos jelölt asszonyt. Kiegészítő kérdés? Nos, hát valóban, most itt arról van szó, hogy segíteni kell azokat, akik már a helyszínen munkálkodnak, dolgoznak, ugyanis ők azok, akik elismertek, és ezeket az embereket nem kell leváltani, hanem egész egyszerűen segíteni kell őket a munkájukban, és valamiféle irányítást kell adni, mert így lehet a legjobban választ adni egy válságra. Válasz. Igen. Hát most, amikor a szintézményi keretek eléggé gyengék, akkor ilyenfajta segítségnyújtás nélkül azt hiszem, hogy az ország egész egyszerűen nagyon nehezen tudna újra lábra állni. Így is nehéz lesz, de, de még nehezebb lenne a helyzet. Elnök, most pedig megadjuk a szót a Környezetvédelmi Szakbizottságnak Edith Estrella nevében. Presidente, Köszönöm szépen. A természeti katasztrófák témáját szeretném megemlíteni itt Európában, mert a természeti katasztrófák vagy az emberek által okozott katasztrófák esetében azt mondta az Európai Bizottság, hogy azt kell ellenőrizni, hogy, hogy szükség van egy különleges intézkedésre az erdőtüzek esetében. Ez azt jelenti -e, hogy az Európai Bizottság egy irányelvet kíván majd előterjeszteni az ezeket illetően, és mi a helyzet majd, és, és hogy ez azért történik-e, mert 2006-ban az Európai Parlament egy állásrolásában már ezt kérte, és terveznek -e ilyet a, az áradások esetében is, a biztosasszony válaszol. Nos, én úgy értelmezem, hogy az erőtüzek esetében már halad előre a munka. A fejlesztés szempontjából, illetve a mezőgazdaság szempontjából nem tudom, hogy ez mennyire előre már, nem ismerem a részleteket. De hogyha megnézzük az áradásokat, és megnézzük ezeket a jelenségeket, és megpróbálunk ezekre egyfajta irányelvet létrehozni, amely egyértelmű, és amely segít az EU-nak a cselekvésben, akkor most rövid tudok lenni, akkor csak annyit tudok mondani, hogy erről még többet kell megtudnom, és akkor majd visszajövök önökhöz. Nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni a kérdésére, de vissza fogok erre térni. Megígérem önnek. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen. Szerettem volna azt is tudni, hogy mi a helyzet eh, az áradásokkal, illetve az, a, az aszályokkal foglalkozó megfigyelő helyjel kapcsolatban készek-e arra, hogy a természeti katasztrofák esetében is egy, egy, egy ilyen megfigyelő helyet hoznak létre, annak érdekében, hogy időben, sőt megelőzően lehessen fellépni, és ne csak akkor lehessen reagálni, amikor már túl késő, biztos asszony válasza, nagyon fontos ez valóban, tudnunk kell azt, hogy jelenleg ezek a jelenségek hogyan léteznek, és egy központi hely hogyan tudna segíteni abban, hogy tisztában lássunk. Minél jobb információink vannak, annál jobban fel tudunk készülni, annál jobban tudunk reagálni, és annál kevesebb költséget fog ez jelenteni számunkra, mint emberi erőforrásokat, mint pedig anyagi erőforrásokat illetően. Köszönöm szépen! Akkor következik a második Catch the Eye időszak. Ez pedig arra vonatkozik, hogy a az emberi jogok, illetve nemzetközi humanitárius jogsértések egyre terjedő problematikájára vonatkozik. Mitchell úr a szó. Um, can I ask the Commissioner designate what, what she thinks... Kérdésem a következő a nemzetközi bíróság szerepét hogyan kívánja megerősíteni például azon kormányfőkkel, államfőkkel szemben, akik visszaélnek hatalmukkal, és akik ellen bádetelnek a nemzetközi együttműködést, hogyan javíthatjuk ezen a téren. Biztos jelölt asszony. Attól tartok, hogy olyan területre értünk, területhez értünk, amely humanitárius segély jegyzés szempontjából, épp a semlegesség elve miatt. Szudánra gondolok, és a Nemzetközi Bíróság eh, próbálkozásaira, hogy eh, kifejtse a hatását Szudánnal kapcsolatban. Még egyszer mondom, ez nem igazán tartozik a én területemhez. Úgy tűnik, hogy Eston asszonynak kellene ezt a kérdést szegeznie inkább. I'm not ducking, but I, I truly... Próbálom elkerülni a kérdést, de nem az én szakterületem. Geri Rosszalom úr a szó. Köszönöm szépen. Mégis ön uh, hogyan látja, hogyan lehetne javítani a humanitárius térséget uh, az európai humanitárius segítség nyújtással, hiszen itt most a spanyol elnökség alatt talán új lehetőségek nyílnak. Köszönöm szépen, válasz. Beszéltünk már erről korábban, nem sokára a felülvizsgálat megkövet, bekövetkezik, és ez lehetőséget biztosít majd arra is, hogy azonosítsuk azokat a területeket, amelyekre jobban oda kell figyelni, ahol további tevékenységekre van szükség, vagy fel kell gyorsítani a jelenlegi ritmust. Talán a leginkább kritikus kérdés, a legnehezebb az az, hogy hogyan is állunk hozzá a polgári katonai vetület kettősségéhez. A spanyol soros elnökség szeretné megvitatni ezt a kérdést. Szerintem egyébként történt már előrelépés is, és ez nagyon hasznos is lenne. Ennyi volt. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem biztos asszonyhoz. Néhány évvel ezelőtt Burmában nem engedték be az intézményi humanitárius munkásokat, akkor, amikor természeti katasztrófa sújtotta az országot. Tudom, hogy nagyon óvatosan kell ezt a problémát megközelíteni, de mégis mégiscsak önnek lehetősége nyílik arra, hogy feltérképezze, hogy hány ember, hány, mennyi emberéletet követel egy adott katasztrófa, hogyha oda nem engedik be. Az elnök emlékeztet mindenkit, hogy 15 másodperces a kérdés. Válasz, igen. Mi az adott körülmények között a lehető legjobb döntést kell, hogy meghozzuk. Ebben az esetben, na lépjünk egyet hátrébb. A döntésnek meg volt a maga oka, ez pedig az volt, hogy nagyon egyértelműen meghatározott esetben lehet a katonaságot segítségül hívni, például az eh, etnikai tisztigatás, vagy olyan fokú bűnözés, amely szükségesít veszi a katonai beavatkozást. <clears throat> Egyetemes megoldás nincs, Mindenik az adott esetben kell dönteni, és a nemzetközi humanitárius kapcsolatokra vonatkozó normákat kell tisztelben tartani. Köszönöm, de voorzitter. Stász úr a zöldektől. Köszönöm szépen. A biztos jelölt asszony azt mondta a bevezetőjében, angolul mondom, hogy fel fogok szólalni akkor, amikor a hadviselés részeként alkalmazzák a szexuális erőszakot. Hogyan, tud, hogyan tenni ezt meg konkrétan például a kongói hatóságokkal szemben? Biztos jelölt asszony, válasz. Jelenleg a kezünkben lévő eszközökkel azt tudjuk biztosítani, eh, az az, hogy megpróbáljuk eh, csökkenteni a nők elleni erőszakot, megpróbáljuk a nőket nem kitenni erőszaknak akkor, amikor létrehozunk például táborokat. A különböző eh, kommunikációink kapcsán is átgondoljuk azt, hogy ez mit jelent majd a nők számára, az ENSZ-szel együtt megpróbálunk fellépni azért, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk erre, és hogy sokkal jobban kifejezzük ezt a világszerte. Az egyetlen gyakorlati dolog, amit tehetünk, az az, hogy, és itt megszakítja az elnök asszony sajnos. Karosz, please, you have the floor. Teokarosz asszony, csönölni a szó um, do you have the intention to impose sanctions on those kíván szankciókat bevezetni olyan országokkal, kormányzatokkal szemben, amelyek humanitárius válságokért felelősek, vagy a humanitárius segélyezést gátolják? Köszönöm. Within my portfolio... <clears throat> Tárcámon belül ez nem egy rendelkezésemre álló eszköz. A semlegesség, a pártatlanság elve miatt ugyanakkor, ahogy azt a kivételes esetekben láthattuk, az Európai Unió nem fog, hogyha a saját uniós állampolgárok jogait sértik, akkor a segélyezést szünteteti be. Tehát nekünk tájékozt, nekem tájékoztató szerepem lesz, amely a politikai döntés befolyásolhatja. Köszönöm szépen. Négyes kérdés-válaszkör következik. Sát Görenc úré a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a működés kérdéseire, hogy az Európai Uniónak mit kell megvalósítania a humanitárius válságokra adott válasz területén. Hogyha önt megerősítjük, akkor valamiféle burden sharing jelleget az Európai Unióban bekíván-e vezetni, tehát minden tagállamot fel fogja hívni arra, hogy vegyenek részt a munkában, és osszák meg a költségeket is. Válasz? Természetesen támogatom a burden sharinget, és azt hiszem, hogy ebben némi szerep is juthat nekem, hiszen én az új tagállamokat felhívhatom arra, hogy vegyenek részt szorgalmasabban ebben a munkában. Én is új tagállamból érkeztem, tehát nekem feladatom az is, hogy több információt adjunk, tájékoztassuk az otthoni embereket arról, hogy miért fontos ez az elkötelezettség, de ezen kívül talán nekünk, európaiaknak ez egy fontos kötelességünk is, ezt is el kell mondanom. Persze nem tudok még eleget arról, hogy az Európai Unió vagy a bizottság hogyan működik együtt a tagállamokkal, a költségek megosztásában, a burden sharing területén. Szeretném egyébként ezt minél hamarabb megismerni, ezt a mechanizmust, és a fejlesztésért felelős biztossal a következő években biztosan nagyon szoros együttműködés fogunk kialakítani. Görenc úr, kiegészítő kérdés? Nincs. Akkor megadom a szót Berisnei Bár Jastram úrnak, asszonynak a néppártól. Herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt asszony. Előre bocsátom, hogy valóban nagy élvezet önnel vitatkozni, és remélhetőleg ez nem az utolsó alkalom volt. Az írásbeli válaszaiban azt mondta, hogy egy európai önkéntes csoportot szeretne létrehozni. A kérdésem az ott lenne, hogy mikor szeretné ezt létrehozni, és hogy tudja már, hogy hogyan fog ez pontosan kinézni. És 2011 a 2011-re már feláll ez az önkéntes csapat. Mit gondol erről? Biztos jelölt asszony? Én abszolút optimista vagyok, de természetesen természetesen a 2011-es ütemezés az nem véletlen, hiszen ez az önkéntesség éve lesz, és hiszek abban, hogy és ez benne van a 211-es cikkében a Lisszaboni szerződésnek, tehát mindenképpen két dologra kell koncentrálnunk, az egyik a költségvetés, a másik pedig ennek a csapatnak az összetétele, tehát illetve a célja. A humanitáris segítségnyújtásban nem igazán lehet ezt finanszírozni, és gondolnunk kell arra is, hogy ez hogyan fog kinézni, hogyan fog kinézni ez az önkéntes csapat, mert nem akarjuk őket válságvezetekbe küldeni, ahol nagyon nagy előkészület kellene, tehát kölcsönözhetnénk esetleg ötleteket más testületektől. Úgy kellene ezt a csapatot létrehozni, hogy a lehető legtöbbet önkéntes lehessen tömöríteni ebbe, plusz költségek és nagyobb veszélyek nélkül. Optimista vagyok, lehet, hogy azért, mert új vagyok még itt, de hogyha valami benne van a szerződésben, és hogyha már lesz egy önkéntességi év, akkor úgy gondolom, hogy pont ez lesz majd az megfelelő év erre, de hát ehhez kell a költségvetés és a megfelelő tervezés is. Kiegészítő kérdés? El tudja azt képzelni, hogy a tagállamokban ezt övezően nehéz viták alakulnak ki? Biztos jelölt asszony. A kulcs szó itt az önkéntesség. Nem kell minden országnak, nem kell mindenkinek hozzájárulni, hát ez önkéntességről van szó. Egy keretet akarunk létrehozni, persze mobilizálni kell az eszközöket is, hogy ez működjön, és azok a tagállamok, amelyek érdeklődnek ez iránt, azok részt vehetnek ebben. Nagyon furcsa lenne az, hogyha kötelező jellegű önkéntes csapatot hoznánk létre. parole est à monsieur Cashman. Most megadom a szót Cashman úrnak. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Gergiev asszony, a meghallgatások célja az, hogy el tudjuk dönteni, hogy ön mennyire alkalmas erre a posztra. Itt ültem a délután, és nagyon imponáló az ön tudása, a nyíltsága, az intellektuális kapacitása. Kiváló példája annak, hogy mit jelent az, ha valaki politikailag, szakpolitikailag koherens. Nincs is kérdése, szerintem. Lépjünk tovább a konfirmációra, azaz fogadjuk el az önjelöltségét. There were consensus. Ezt nevezem konszenzusnak. Okay, um, I, I follow on, uh, on my, my, my line. Folytatom akkor a szanyagomat. Elene Teokorakos uh, képviselő a néppártól. Köszönöm szépen, egyetértek Cashman képviselővel, de azért mégiscsak egy kérdést is feltennék. Én ellenzem az összes katonai beavatkozást, és ne felejtsék el, hogy az amerikaiak nem fognak elmenni Haitiról. De ettől függetlenül azért szerettem volna feltenni azt a kérdést, hogy önnek szándékában áll-e európai szintű gyors reagálású humanitárius erők kifejlesztése, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy Európa például Gázában, vagy Libanonban, vagy Haitiban, vagy a cunami kapcsán felléphetett volna, vagy felléphetne. Tehát ez nagyon sok veszélyel is jár, de mégiscsak szükség van talán arra, hogy legyen ilyenfajta szervezet. Válasz? Az az európai támogatásra vonatkozó bármilyen jelentés javaslatok pont ebbe az irányba mutatnak. Egy olyan ö, csapat vagy erő létrehozására tesz javaslatot, amelyek a tagállamokból állnak össze, de, de az unió egésze, egészének az irányítás alatt állnak. Számomra ez teljesen Eh, indokolt, de hogyha valami ilyen sok évig nem történt meg, akkor meg kell érteni, hogy eh, miért van ez így, eh, ezt még nem tettem meg, de természetesen figyelemmel követem. A tanácsban 11-én a vitát. Eston asszonynal beszéltünk arról, hogy egy operatívabb terület, operatívabb vitára van szükség e kérdésben. Először azt kell vizsgálni, hogy miért nem került erre sor, és hogyha erre megtettük választ, akkor majd folytathatjuk tovább erről az eszmecserét. kérdése van? Köszönöm szépen. Meddig gondolja, hogy bizonyos fajta önkéntes útlevelet ki kíván adni, hiszen azok, akik ezekben az országokba látogatnak, és például Gázába gondolok, nagy nehézségekkel találkoznak a hatóságok részéről. Válasz. Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy olyan téma, amelyről nem kaptam információt. Tehát más szavakkal. Az ENSZ-ben például van a United Nations laissez-passer, de nem tudom, hogy dokumentumok terén a humanitárius munkásokat hogyan segítjük, tehát hogy nem tudom, hogy ez pontosan hogyan működik, de minden esetre informálódni fogok, és majd tájékoztatom önöket erről. Tojá asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Biztos asszony, ön azt a benyomást keltette, hogy nem csak a sürgősségi helyzeket kívánja megoldani, hanem igazából egy előkészítő munkát is kíván végezni, és struktúrát akar létrehozni, tehát hogy jobban tudjunk működni akkor, amikor arra szükség van. Ez egy új megközelítés, tehát a, megközelíté, a, a megelőzésre is ön odafigyelt, éppen ezért ugye beszélünk arról, hogy a jövőre nézve vannak olyan természeti katasztrófák, amelyeket nem lehet előre látni, de lehet olyan katasztrófákra is számítani, amelyeket az ember okoz. Például az éhínség, és így tovább. De gondoltunk a háborúkra is, stb. Nagy területek vannak például Afrikában, amelyeket először felszántanak, aztán utána nem használják fel ezeket, és elvándorol onnan a népesség. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban hosszú távon mit kíván tenni. Válasz. A kérdés visszautal arra, hogy a katasztrófákat mi az, ami okozza, mik a gyökerei, és hogy a fejlesztéssel lehet-e ezeket javítani, vagy van-e olyan fejlesztési támogatás, ami inkább rontja a helyzetet. Az én szempontomból mit is tudok tenni? Megpróbálok együttműködni a fejlesztésért felelős biztossal, hogy együtt egyfajta stratégiát dolgozzunk ki, figyelembe véve azt, hogy a fejlesztésnek milyen hatásai lehetnek főként ökológiai fenntarthatóság szempontjából az emberekre, vagy a bevándorlásra, kivándorlásra, vagy az, élet, mm, az életre gyakorolt hatással kapcsolatban, vagy a krízisekre vonatkozólag. Éppen ezért oda fogok figyelni arra, hogy a viták során, amikor a bizottság dönt valamiről, akkor ezt a szempontot figyelembe vegyük, és a fejlesztésért felelős biztossal ezt egy hosszú távú programozás részeként tekintsük. Van -e esetleg kiegészítő kérdés? Igen. Pontosan azt szeretném kérni, hogy próbálja meg az együttműködés során érvényre juttatni ezeket a szempontokat, próbálja meg túlmenni a saját felelősségi körén, mert hogyha ön valóban ilyen intelligens, mint ahogyan mutatja, akkor ez jó lenne, hogyha ezeket az ügyeket előrevinni. A nők jogait a humanitárius segítségnyújtás szempontjából is figyelembe kell venni. Ezt az emberi jogok szempontjából általában jobban figyelembe veszik, de a humanitárius segítségnyújtás területén nagyon gyorsan történnek a dolgok, és ott gyakran a rövidebbet húzzák a nők. Válasz. Csak egy nagyon világos választ szeretnék adni. Ugye van egyfajta felelősségi kör, nem szeretném, hogyha úgy gondolnák, hogy a humanitárius segítségnyújtási portfólió az afrikai öm, vízmenedzsmentet fogja finanszírozni. Mert hogyha ezt megtennénk, akkor egyszerűen nem tudnánk a ránk háruló munkákat megoldani de azért oda fogunk figyelni azokra a helyzetekre, amelyek katasztrófához vezethetnek. Merci, la parole est Köszönöm. Krisztián Predája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos, kijelölt biztos asszony. Szeretnék egy kérdést feltenni. A humanitárius segítségnyújtás kiegészítő jellegével kapcsolatban európai szinten. Itt vagyok és, és nemzeti szinten, tehát európai és nemzeti szinten hogyan egészítik ki egymást ez a két oldal. Mi a véleménye önnek a jelenlegi helyzetről? Más szavakkal, ön szerint van-e koherencia az EU-s és a nemzeti szint között? És második kérdésem, azt szerettem volna megkérdezni, hogy ön, az ön véleménye szerint az Európai Unió milyen hozzáadott értéket képviselhet? Köszönöm szépen! Válasz? Az elmúlt években sikerült előlépést elérni nyolc területen, főként a, az akrai megállapodás, ez a Párizsi, Párizsi nyilatkozattal kezdődött, utána volt az akra, és eh, ez segít abban, hogy csökkenteni lehessen a különböző feltételeket, eh, a, amelyeket bizonyos partnerországokkal, fejlődő országokkal szemben támasztanak. És egyre jobban figyelnek az összehasonlítható előnyökre, illetve arra, hogy a különböző donorok mit tesznek az asztalra. Európa mindig is a lehető legerősebb volt a fejlesztési segítségnyújtásban. És így Európa hatást tudott gyakorolni, például így a a Világbankra is, arra, arra, hogy a Világbank hogyan gondolkodik a fejlesztés segítségnyújtásra. Hogyha, ha látom ezt a összehasonlítóát, akkor két dolgot kell látni. Először is Európa a diverzitást támogatja, de a szociális bevonást is, például a nők és a fejlesztés témájában, vagy a magán szektor fejlesztése kapcsán. Mindenképpen fontos az, hogy legyen valami még ezeknek az embereknek, hiszen ha van valami, akkor tudnak ö, hitelt felvenni. Az, azt is látni kell, hogy a környezet kapcsán senki nem tett olyan sokat, mint Európa. Persze sohasem elég az, amit teszünk, de, de Európa pénz és értékek tekintetében nagyon sokat tett a fejlesztés érdekében. Van egy kiegészítő kérdése? Kérdés nincs, viszont gratuláció igen. We, we now have the... Um, Most pedig az AFET bizottság részéről az alelnök Dominik Bodis kapja meg a szót. Merci, Madame President. Köszönöm szépen. Kijelölt biztos asszony, ön válaszolt egy kérdésre, amely a gázai övezetre vonatkozott. Ezt le is jegyeztem, de azért szeretnék még visszatérni erre a témára, hiszen most már nagyon régóta tart ez a tragédia, és a jövőben valószínűleg súlyosan fog változni a helyzet, ugyanis Egyiptom úgy döntött, hogy lezárja a föld alatt alagutakat, amelyek a gázai övezetbe vezetnek, és ezzel több mint egy millió ember olyan helyzetbe találja magát, hogy teljesen el lesznek szigetelve. Izraelen keresztül nem fognak bejutni a szállítmányok, és Egyiptom felől se, hogyha lezárják az alagutakat. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? milyen sürgős intézkedéseket kíván ön megvalósítani annak érdekében, hogy ez a hosszú ideje tartó humanitárius krízis vagy válsághelyzet ne váljon katasztrófává. Sir. I see. Két percet kap, biztos őt asszony. The issue. Small number of... Úgy vélem, hogy nem, hagyj kezdjem előről. Van néhány olyan roppant összetett kérdés, amelyben nem szabad egyedül eljárnom, ha mennyiben jobbá adják kerülésemet, még a kollégium sem járhat el egyedül, tehát az Európai Bizottság, hanem a tagállamokkal együtt kell működni. Nem fogok most egy konkrét politikai kezdeményezéssel választani az ön kérdésére, ez felelőtlen lenne a kollégáimmal szemben. Szakértőim azt mondták nekem, hogy humanitárius szempontból egy kérdés van csak, a hozzáférés. És ha csak nem terjesszük ezt ki, akkor nagyon komoly problémát okozunk, túl sok ember szenvedését okozzuk ezzel. Átlátom a probléma lényegét. Természetesen én szívesen felemelem a hangom ez ügyben, de ezt nem tettem egyedül, egyedül nem hozhatok erre megoldást. A, egy olyan problémára, amely évtizedek óta megoldatlan két nép közötti bizalom hiányából származik, ebben gyökerezzik a probléma. A Relax területért felelős kollégáimmal kell, hogy egyeztessek előbb ez ügyben. Bodis, do you have a follow-up question? Pót kérdése van-e? Igen. Ön rámutatott arra, hogy a sürgős helyzetekben az Európai Uniónak fel kellene használni a bizonyos fajta jogi eszközöket a megállapodásokon belül, amelyek bizonyos, tagállamok, bizonyos államokhoz kötik az Európai Uniót. Vajon Izraellel kapcsolatban fel lehetne-e használni ezt a lehetőséget, hogy elérjük azt, hogy a gázai övezetre nehezedő nyomás egy kicsit kevésbé legyen erőteljes? I, I have followed up this uh, more from the outside, you know. Én ezt külső szemlélőként néztem eddig ezt a kérdést sorban, így is fontosnak és aggasztónak tűnt, és az én benyomásom az volt, hogy az Európai Unió igen következetes volt álláspontját és felépését illetően, de hogy van még mit tenni. Ezért csak annyit mondhatok, Na, hogy nem az a baj, hogy az Európai Unió nem foglalt állást, és hogy milyen mértékben a használjuk kell rendelkezésre eh, álló eszközöket. Egy új terület, ez is ügyben nem nyilatkoznék egy, még egyelőre. Főként Bes Eston nővel majd egyeztetek ez ügyben, hogy vannak-e még olyan eszközök, amelyeket nem használtunk és hanem akkor -e miért. Ha ezekre a kérdésekre megtaláltam a választ, akkor majd önöknek is beszámolok erről. Köszönjük! lépjünk tovább. A kérdésekre, politikai frakciók kérdései következnek, amelyeket én fogok felolvasni. <clears throat> They are limited to one minute and 30 for the answers. Másfél percre korlátozza kérem a válaszát. Az első kérdés. Egyes országok zsarolják a nemzetközi közösséget, éheztetik a lakosságot annak érdekében, hogy segélyhez jussanak, miközben saját forrásaikat visszatartják. Etiópiára is igaz ez. Mit tehetünk ez ügyben? So, you have one minute 30 to answer this. Másfél percet kap arra, hogy e nehéz kérdésre választ adjon. This, this is a really... Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert uh, egy morális kérdést vett fel Mit tegyünk? Tudjuk, hogy a kormány a saját embereiknek, a saját népességének okoz rosszat, annak érdekében, hogy segélyeket kapjanak. A lehető legjobb megoldás az az, hogy megpróbáljuk eljutatni a segítséget azokhoz, akiknek valóban szüksége van erre. Tehát nem a kormánynak adjuk oda ezt, hanem az embereknek. És mindenképpen ezeket a kormányokat pellengére kell állítani. Van egy eszköz, hogyha valaki megsérti a nemzetközi humanitárs jogot, akkor kikerül annak a nemzetközi korfogásból. Néha a kormányokat ez nem érdekli, de néha igen, mert érdekli őket ez néha, mert nagymértékben megváltozhatnak a körülményeik. Tehát ezt tehetjük csak. Second. Második kiegészítő kérdés. Hogyan próbálja biztosítani azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás teljes mértékben autonóm marad, és nem használják úgy fel, mint a válságkezelés vagy a külpolitika egy részét válasz. Az egyik legfontosabb eh, dolog, amit elmondtak a jövőbeli kollégáim, az az, hogy ne eh, hagyd, hogy a humanitárius segítségnyújtás, illetve a polgárvédelem között ne keveredjenek össze a vonalak. Ez a legfontosabb, mert az embereknek, akiknek segítségre van szükségük, azoknak nincsen semmiük se, tőlünk függenek szinte, tehát ez a költségvetés, ez szent, az én véleményem szerint. Tehát mindenképpen szeretném ezt az új tárcán belül is ezt a két dolgot külön kezelni költségvetés szempontjából, és hogyha van egy új eszköz a civil védelem érdekében, akkor ezt az eszközt el kell különíteni a humanitárius segítségnyújtás költségvetési eszközét. A... Do you see for exploring... Lehetőséget lehetőséget lát arra, hogy innovatív, újító jellegű finanszírozási forrásokat alkalmazzunk, amelyek a fejlesztés politikai területen jelenleg nem jellemzőek. Támogatja a parlament azon kérését, hogy a humanitárius segély költségvetést ilyen módon támogassuk, erősítsük meg. Um, Azt kell, hogy mondjam, hogy először is a fejlesztés politikai felelős kollégámmal kell ez ügyben majd egyeztetnem. Ilyen mint humanitárius segélyekre, mint hosszú távú fejlesztésre mindig jól jön a további forrás. A parlamenttel természetesen szívesen működünk együtt, és a tanácssal is, annak érdekében, hogy reálisan felmérjük az igényeket, hogyha tíz évből kilencszer hozzá kell nyúlnunk a tartalékokhoz, akkor az azt jelenti, hogy gyakoribbak és nagyobbak a katasztrófák, a válságok, mint korábban. Ezen el kell gondolkodni a költségvetés alakítása során is ezt figyelembe kell venni. Tudom, hogy a források egymással versenyeznek. Nagyon felelősen kell a rendelkezésre álló pénzeket felhasználni, most, hogy mindenkinek szorítani kellett a nadrág szíjon, de hogyha a katasztrofák száma növekszik, és az érintettek száma is növekszik. Tudjuk, hogy az elkövetkezendő évtizedekben a világ lakossága két milliárddal fog nőni, e, legtöbben közülük fejlődő országban élnek majd, és jó néhányan olyan országokban, amelyek e, ki vannak téve az ilyen válságoknak leginkább. Legyünk akkor őszinték, nézzünk szembe a tényekkel. Ugyanakkor a kreativitás, az innováció, az újtó jellegű kezdeményezések a finanszírozás terén is üdvözlendőek, a legköltséghatékonyabb megoldásra kell törekednünk. Például a biztosítás példáját mondtam, sajnálatos módon az elnök asszony ismét megszólítja Georgieva asszonyt. Új kérdés. Kérjük, hogy hossza meg velünk eh, az elképzelését arról, hogy hogyan kíván P-Bugs úrral és Ashton asszonynal a nemzetközi együttműködés humanitárius segély egymást átlevő területein szorosabban együttműködni. A következő kérdés ezzel összekapcsolódik. A, sokszor az a kritika éri a parlamentet, hogy a saját hatáskörével foglalkozik csak, de Gucht és Eston asszony is ellátogatott a Haitiba, ez igen nagy zavart okozott. Ön tisztában van az, hogy kinek mi a feladata az Európai Bizottságon belül, és teljes felelősséget tud vállalni a humanitárius ügyekért, vagy ön csak Eston bárónő helyettesének a szerepét kívánja eljátszani? Akkor kezdem a könnyebbik kérdéssel én vagyok a humanitárius segélyért felelős biztos. Vállalom ezért a felelősséget, <clears throat> és ahogy azt már többször elmondtam ma, lesz jó néhány olyan terület, ahol számítok Eston nő bölcsességére és segítségére annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdésekben védelmi politikai, külügyi eh, vetületű ügyekben eh, az ő hangán is szólhassa a kormány és államfőkhöz, de hogyha a jelölésemet elfogadják, akkor az én szakterületem, az én tárcámban én leszek az egyedüli felelős. Szeretném még egyszer elmondani, szerintem az a helyes megközelítés, hogy én a nemzetközi együttműködés területén egészen addig vagyok érintett, ameddig a fő társzámhoz tartozó ügyek terjednek, és ameddig nincsen e, semmiféle összeütközés másokkal. Hogyha nem tekintenek engem függetlennek és pártatlannak, nem részlajnónak, akkor semmi hasznomat nem látja majd a fejlesztéspolitika vagy a humanitárius segélyszervezetek de fontos, hogy olyan kérdéseket, amelyek hozzám tartoznak, előtérbe toljak a bizottságon belül is, vagy itt az önök házában. <clears throat> Az világbankban dolgozók kollégám mondták, hogy készítünk egy jelentést ezekről az álmokról, ne hagyj itt bennünket, de ha már itt hagysz bennünket, akkor szeretnénk veled majd együttműködni ezen úgynevezett törékeny vagy instabil országok témájában. Tehát van a nemzetközi együttműködésnek olyan, vannak olyan területei, ahol azt hiszem hasznos lehetek. Oroszországgal kapcsolatban nem tudtam befejezni, a, amit mondani akartam. Most sem tudja befejezni, mondja az elnök asszony, és szakítja meg a biztos jelöltet. Fifth question answer. Az ötödik kérdések és válaszok kör következik. Norbert Neusser következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szeretnék még egyszer utalni a civil, illetve katonai segítségnyújtás együttműködésére, és konkrétan Afganisztánról szeretnék beszélni. Januárban volt a londoni konferencia, és itt egy új stratégiát állapítottak meg, habár egyre eh, inkább a civil katonai segítségnyújtásra kívánják helyezni a hangsúlyt Afganisztánban, és ettől remélik, hogy megvalósul a békefolyamat Afganisztánban. A civil és a humanitárius segítségnyújtás nagyrészt az ENSZ-től, illetve az EU-tól származik, és úgy gondolom, hogy ezt hatékonyabbá kell tenni. Ezen rövid idő alatt volt-e alkalma már arra, hogy elgondolkodjon azon, hogy milyen fajta módon tudná ezt a problematikát megoldani. Biztos jelölt asszony válasza. Nos, vannak olyan kérdések, amelyek egyértelműek, például nem elfogadható az, hogy a katonák úgy adjanak humanitárius segítségnyújtást, hogy, hogy elhomályosítják a határt a katonai, illetve monetáris segítségnyújtás között. Például, hogyha a katonai járműveket fehérre festik, akkor azt nem fogják ezeket bombázni. Ez nem megfelelő hozzáállás. A, az igen oldalon pedig az áll, hogyha humanitáris segítségnyújtók katonai segítséget kérnek, akkor azt mindenképpen figyelembe kell venni, erőforrásokat kell ehhez folyósítani. Vannak olyan területek is, amikor mérlegelni kell azt, hogy milyen mértékben tudjuk bevonni a katonai segítségnyújtást a humanitárius segítségnyújtók mellé, és vagy mennyire lehet a humanitárius segítségnyújtókat a katonai műveletekbe bevonni. Nem igazán látom azt, vagy nem igazán értem azt, hogy, az Af- hogy Afganisztánban miért ne lehetne megadni lehetőséget arra, hogy egy iskolát építsenek. Ez egy nagyon jó dolog lenne a gyerekek számára is, de itt lép be a fejlesztési oldal, hogyha egy fejlesztési segítségnyújtó oldalat segítséget, az valóban semleges lesz. Tehát mindenképpen, hogyha a spanyol elnökségről beszélünk, illetve arról, hogy a humanitári segítségnyújtásról szóló konszenzust át kell tekinteni, akkor szerintem ezt a kérdést meg kell vizsgálni, és következtetéseket kell levonni. Elnök, van-e kiegészítő kérdése? Igen, van. Németországban, de más országokban is a civil szervezetek pontosan erről a problémáról beszélnek. Egyértelmű megkülönböztetést szeretnének a katonai összefonódások között, illetve a civil feladatok között, és nem szeretnék, hogyha a civil, illetve a katonai feladatok összekeverednének. Ön hogyan kíván e, itt cselekedni? Biztos jelölt asszony? Nos, pontosan én is erre kívántam rámutatni, hogy lehet, hogy ez jónak tűnik, de mégiscsak veszélybe sodorhatja ez az embereket. A katonák számára jó az, hogyha humanitárius segítség ö, ö, nyújtást végeznek, ez jó számukra, de ez lehet, hogy veszélybe sodorja a humanitárius segítségnyújtásra foglalkozókat. Tehát mindenképpen vitákra van szükség erről a szürke területről. Tudni kell azt, hogy, a, hogy hol nem szabad a katonaságnak közbelépnie, hol kell humanitárius ö, segítségnyújtókat alkalmazni, és hol van az, amikor a segítségnyújtók úgy gondolják, hogy egy katonai támogatás szükséges. De mindenképpen dönteni kell, hogy a két megoldás között mi történik. Strifler. Köszönöm, Michel Strifler a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a kongói nők és gyermekek helyzetére, akiket naponta erőszak ér, itt ugye megelőzése van szükség, de nem, gondolják ön, nem gondolja ön azt, hogy a kormány a büntetlenség miatt támogatja a nem erőszakot, hiszen ezt most már nem csak a katonák végzik, hanem gyakorlatilag a polgári lakosság is. Úgyhogy elegendő-e ez a fajta eszköz? Van ezzel, ezzel kapcsolatban cselekvési terve? Válasz? Nos, hát nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk ezekre az emberekre, de ez nem elég önmagában. Akkor, amikor nemzetközi erőkből érkezik ez a támadás, akkor nagyon oda kell figyelni, hiszen gyakran nem figyelnek oda a kormányok arra, hogy mit, mi történik a hadseregen belül, de a nemzetközi szervezeteknek viszont oda kell figyelnie. Madame Stifler, est-ce que vous avez... Stifler asszony, van-e kiegészítő kérdése? Nincsen. Akkor megadom a szót Veronique de Kaisernek, a szocialista frakciótól. Köszönöm szépen. Tisztelt kijelölt biztos asszony, a gázai övezettel kapcsolatban lett volna kérdésem, és többször is feltették már ezt, még hogyha ezt másként tenném fel ezt a kérdést, akkor is nem lehetne már tovább forgatni a választ sem. Nagyon örülünk annak, hogy világban kitapasztalata van, és azt hiszem, hogy hatékony volt az ottani munkája, de azért van valami, ami kicsit aggaszt bennünket. A parlament sohasem támogatta azt, hogy egyfajta fekete dobozba tegyük a pénzt, amely nem annyira átlátható, hogy hogyan használja fel hogy hogyan használja fel ezeket az összeget, hogyan fog ön hozzáállni ehhez a kérdéshez? Válasz. Ami a világbankot illeti, az európaiak nagyon látványosak. 24 igazgatósági tagunk közül évente változik, de általában 8 európai, néha 9 európai tag van. Ez pedig egy nagyon erős képviseletet jelent a Világbank igazgatóságában. Úgyhogy igazából Európa összességében a legnagyobb résztulajdonos a Világbanknak, és amikor a kollégákkal arról beszéltem, hogy Brüsszelbe jönnék esetleg, akkor ők igazából azt mondták, hogy a Világbank székhelye az a legnagyobb részvényes székhelyén kell, hogy legyen. Most hát akkor lehet, hogy ők fognak ide jönni Brüsszelbe, a világbank ide áthelyezi a székhelyét. Na de értem, hogy ő, önök miről beszélnek. Az jó, hogy egybe rakjuk a pénzeket, ez önmagában jó, mert nemzetközi, illetve egy intézménykapacitást épít, és így tovább, de azt hiszem, hogy sokkal többet lehet tenni ezen a területen, annak érdekében, hogy informáljuk az embereket arról, hogy honnan is érkeznek a pénzek. Például Kínában. Egyszer elvittek egy iskolába, amelyet a Világbank finanszírozott. Azt hiszem, talán német bilaterális projekt volt ez, és ki is volt írva Világbank és német finanszírozásból épült az iskola. Azt hiszem, hogy ilyen típusú elismerésre van szükség. Ezt nem tesszük meg eléggé. Írunk mindenféle jelentéseket, de aztán nem ö, tárjuk a közvélemény elé, hogy mit is teszünk. Pedig meg kellene tenni, mert különben a közvélemény nem fog bennünket támogatni. Kiegészítő kérdés? Igen. Talán Gázához térjünk vissza akkor, amikor a team mechanizmust kialakítottuk, akkor a gyógyszer, illetve az oktatással kapcsolatos részt a világban kezelte, és másfél évre volt szükség ahhoz, hogy megérkezzenek az első gyógyszerszállítmányok, holott amik, azok a területek, amelyeket az Európai Unió intézet sokkal gördülékenyebben működtek. Válasz? Hát igen, ismerjük be a Világbankban nagyon konzervatívak vagyunk abban, hogy hogyan valósítjuk meg a projektjeinket. Egyrészt nagyon jól tudtuk kezelni a korrupciót, és ilyen szempontból büszkék lehetünk a világbankra, de más oldalról ez azt is jelenti, hogy sokkal több ellenőrzésről van szó, és persze ez lelassítja a tevékenységünket. Úgyhogy igazából a kettőt kellene egymással párhuzamosan megvalósítani. Gáler úr szó. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a válságkezelés kapcsán proaktívan kíván ö, fellépni, tehát a partnerekkel kíván együttműködni. Az eddigi tapasztalata alapján a Világbanknál deficiteket látott az EU, illetve a multilaterális szerepvállalók kapcsolatában hogyan kívánja ezt javítani. Az ön tárcája a nemzetközi együttműködés magában tartalmazza, és hogyha ezt a részét nem fogja kiaknázni a tárcájának, akkor a többi kollégája ezt el fogja venni ön elől. Színű biztos azt, hogy válasza. Egyértelmű, hogy nagyon komolyan fogom menni ezt a megjegyzését. A legutolsó dolog, amit szeretnék, az az, hogy elvegyék azt, ami az én tárcámhoz tartozna, mert akkor nem tudom elvégezni a munkámat ahhoz, hogy elszámoltatható legyek, ahhoz meg kell kapnom a lehetőséget arra, hogy elvégezzem a munkámat. Köszönöm szépen ezt a figyelmeztetést. Mindenképpen figyelembe fogom ezt venni. Köszönöm szépen. Ja. Van egy kiegészítő kérdése? Igen. A nemzetközi együttműködés kapcsán a kormányok nem, nemzetközi kapcsolatát, nemzetközi politikát is folytatnak. Vannak különböző parlamenti közgyűlések, például nálunk is van Euromad, Eurolat, Euronest is, AKC találkozó lesz a ben márciusban, Haitiról fogunk beszélni. Részt kívánna venni az ilyenfajta parlamenti közgyűléseken a biztosasszony válasza. Igen, ott leszek, ahol lennem kell, számíthatnak arra, hogy komolyan fogom venni a munkámat. Hiszek abban, hogy eh, a bevonás fontos, meg kell hallgatni a parlamentet, hiszen a parlament az állampolgárok hangja, önöket megválasztották, én önöknek eh, felelek, és be kell valljam, hogy többet kell erről még megtudnom. Meg kell nézném, hogy milyen fajta értéket képviselnek ezek a fórumok, és én milyen értéket tudok ehhez hozzáadni. Részt kívánok venni nagyon komolyan, ott, ahol valóban részt kell vennem. Uh, last question. Az utolsó kérdés G. Mitchell úrtól érkezik. Köszönöm, elnök asszony! Biztos jelölt asszony, az első kérdés és az enyém volt, és nagy megtiszteltetés, hogy az utolsót is én tehetem fel. Az EPP frakció, kereszténydemokrata frakció koordinátorai nevében fogadja a gratulációinkat. A mai teljesítménye imponáló. Bízunk önben. Volt, amikor nem hittünk abban, hogy a beléni fal leomolhat, mégis leomlott. A szegénység is el kell, hogy tűnjön a föld színéről. 500 millió ember érdekében ennek a 30 embernek ebben a bizottságban, és mindenkinek, aki a humanitárius segélypolitikában aktív, együtt kell működnie, minél szorosabban egymás munkáját kiegészítve tudunk igazi eredményeket elérni. Gratulálunk és köszönjük! We now have the follow-up questions. Pótkérdések az utolsó kérdésekre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy erre nem kell Gimicsel úr felvetésére nem bár választ. I will then put this question forward that has come from the political groups. Politikai frakciók kérdései maradtak. az humanitárius segélyek, segélyzésre vonatkozó ENSZ szintű jogszabályok nélkül, hiába minden jó szándék, nem járhatunk sikerre, hogyha nem tudjuk eljutatni a segít a megfelelő helyre. Ezt a problémát hogyan lehet ön szerint megoldani? Két percet kap válaszra. This... Attól tartok, hogy nehezen tudok majd válaszolni erre a kérdésre, mert végső soron csak a fenntartható fejlődés az, ami valódi választási lehetőséget ad az emberek kezébe, ami lehetővé teszi, hogy eh, tisztességes életet éljenek, és amelyek a demokratikus berendezkedés kialakítását teszik lehetővé. már pedig ezek nélkül nem juthatnak el a katasztrófák esetében a segélyek az érintettekhez. Az én tárcám sikere függ a politikai tárcáért felelősek munkájának sikerétől és az unió munkájától, ezért fogom támogatni kollégámat a munkájában, mert végső soron csak szabad döntéseket döntések, valódi döntéseket hozó eh, gazdaságban élő emberek eh, élete javítható általunk. Bon. Yes. I get a lot of help from the secretariat. A titkárság a jobb kezem segítsége nélkül nem sokat érnék itt a pulpituson. Köszönöm ezt nekik. Azt hiszem, hogy ezzel eljutottunk a meghallgatás végéhez. Mindenkinek köszönjük a kérdéseket, köszönjük a biztos erőlt asszony válaszait. Most pedig Georgieva asszony, hogyha szeretné, akkor megadom a szót önnek arra, hogy 5 percben lezárja a meghallgatást. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon érdekes vita volt ez. Nem, kell, nem érzem úgy, hogy sokat kellene még így a végén mondanom, azon kívül, hogy köszönetet mondjak a kérdésekért, amelyeket feltettek nekem, a kiváló javaslatokért, amelyeket eh, mind leírtam. Egyre hosszabb lista, de minden felvetésnek utána fogok járni. És ha megengedik, olyan gyakran túlfutottam az időn, hogy akkor most rövidre fogom. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mindannyiuknak mondani, és lenne egy személyes megjegyzésem. Édesanyám 89. születésnapját ünnepeljük ma. Normally I would have been uh, with her today, but I'm... Rendesen vele lennék, vele ünnepelnék, Ma azonban itt, itt vagyok. Szeretnék még egy vállalást tenni. Édesanyámnak ígérni valamit. Mindig is hit Európában, átélte, megélte a második világháborút, Európa megosztottságát, de mindig hit Európában. És azt várta tőlem, hogy tanuljak meg franciául, amit soha nem tettem meg. Ezért az ígéretem édesanyámnak a következő. amennyiben megerősítik a megbizatásomat, akkor meg fogok tanulni franciául, legalábbis megpróbálom. Madame la commissaire désignée, que nous sommes nombreux. Kedves biztos jelölt asszony, sokan vagyunk itt ebben a teremben, akik szívesen segítünk önnek. Nos, hát mielőtt megszakítom az ülést, elmondom a koordinátoroknak, hogy ma zárt ajtók mögött 16 óra 30-kor egy értékelést tartunk az ASP 5G3-as teremben. Köszönöm, berekeztem az ülést, és mindenkinek kellemes estét kívánok!